Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Szeretném szívesen üdvözölni a nemzeti parlamenti kollégákat. Természetesen üdvözlöm az európai parlamenti képviselő kollégákat is, illetve üdvözlöm Iványló Kalfin volt képviselőtársunkat, aki az Európai Parlamentben képviselő volt, és nagyon fontos szerepet töltött be a Mário Monti elnökletével működő magas szintű csoportban. Természetesen üdvözlöm Günther Oettinger európai biztos urat, aki a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felel az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen, hogy eh, eljöttek és részt vesznek ezen az ülésen. Ez az ülés azzal fog eh, foglalkozni, hogy eh, a magas szintű a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport ajánlásai fényében milyen teendőink vannak a jelentést a Költségvetési Szakbizottság előtt, január 12-én, tehát nem régiben mutatták be. Most pedig lehetőségünk és esélyünk van arra, hogy eszmecserét folytassunk róla a különböző Európai Uniós tagországok nemzeti parlamenti képviselőivel. Ez a jelentés viták, egyeztetések eredményeként jött létre, és bizonyára emlékeznek rá, hogy konferenciát is tartottunk az Európai Unió költségvetéséről 2016. szeptember 7-én, 8-án. Hogyan, fog, hogyan fogjuk lebonyolítani ezt az ülést? Nagyon röviden összefoglalnám ennek a módját. Először meghallgatjuk az előadókat, a biztos urat, aztán Alan Lamassur urat, aki szintén részt vett a magaszintű csoport munkájában, és 10 órakor csatlakozik hozzánk. Meghallgatjuk Iváló Kalfint, illetve két, mondhatjuk így, egyetemi kutatókörnyezetből érkezett vendégerőadónkat, Konstanz Adolf asszonyt és Danuze Nerudová asszonyt. Mindenki kapott hozzá szóláskérő kártyát, ennek a kitöltésével lehet jelentkezni hozzászólásra. Kérem, írják be, hogy melyik nemzeti parlamentből érkeztek. Három eh, percet beszélhet eh, mindenki, hogyha nagyon sokan szólnak hozzá, akkor lehet, hogy két percre kell ezt csökkenteni, de Feltételezem, hogy három perces hozzászólásokkal megfelelően tudunk majd eszmecserét folytatni, oly módon, hogy két nemzeti parlamenti képviselő után mindig egy EP képviselő következzen. Tehát így fog lebonyolódni ez a délelőtti ülés, és akkor mindenek előtt meg is adom a szót Günther Oettinger biztos úrnak, aki 15 perccel rendelkezik a bevezető előadásához. Biztos úr, öné a szó. Verehrter Herr Vorsitzender! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, és tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők. Köszönöm azt a lehetőséget, hogy itt Néhány alapelvet elmondhatok a saját erőforrásokról, a jövőbeli európai költségvetések bevételi oldaláról beszélhetek, és ezt teszem annak a jelentésnek az alapján, amit Mário Monti és más magas szintű szakértők fogalmaztak meg, akiket a tanács, a parlament, illetve az Európai Bizottság nevezett ki, és akik a tavalyi év végén bemutatták ezt a jelentést. Köszönöm Lemasszúr képviselő úrnak és Kelfin képviselő úrnak is, hogy tapasztalatukkal, több évtizedes tapasztalatukkal az Európai Parlamentben, de úgy, mint tagállami kormánytagok is segítették ezt a munkát és ma itt jelen vannak, mint felszólalók is. A jelentés egy olyan megbízásra nyúlik vissza, amit még a 2013-as MFF kapcsán adtunk meg. Lewandowski kollégám volt akkoriban az illetékes, egy 7 éves pénzügyi keretet javasoltak, amit a legutolsó pillanatban fogadtak el. Különböző intézkedések voltak ebben. A tanács, a parlament és a bizottság megbízásából Monti miniszterelnök úr, illetve az ő szakértői csoportja kezdett el ezzel foglalkozni. Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy egyhangulag elfogadtuk ezt a jelentést, ez az egyhangúság egy nagyon jó alapot teremt az elemzéshez, illetve a következtetésekhez. Az én értelmezésemben ezek a javaslatok meg kell, hogy jelenjenek majd az MF következő több éves pénzügyi keretben. Én ezt a fajta ütemtervet látom lehetségesnek, az Európai Bizottság még az év folyán, folyamán elkezd dolgozni a következő több éves pénzügyi kereten, és az európai jog azt a kötelezettséget írja el, hogy 2017 végéig a 2020-ig terjedő többéves pénzügyi keretet terjeszte elő a parlamentnek és a tanácsnak. Ez nem lesz túl könnyű, ugyanis a politikai bizonytalanság idején, hisz, hisz ki tudja, hogy milyen fajta európai feladatok lesznek, milyen fajta európai kötelezettség lesznek 2020-ban. Lesz még migráció? Lesznek még menekültek? Fontos-e a határvédelem? Létezik-e még a fiatalok munkanélkülisége? Az infrastruktúra és az innováció e, elég erős ahhoz, hogy Európa versenyképes legyen. Mindezek ellenére azonban az év végéig mi teljesítjük a kötelezettségünket, de mint bizonytalanság ide tartozik még a Brexit is, e, és nem tudjuk még, hogy mi lesz itt a tárgyalásokkal, ezek a tárgyalások még nem kezdődtek el. Fontos az, hogy a Monti jelentés számos javaslatot tartalmaz a bevételek szempontjából, úgy, hogy ahhoz, azokhoz nem kell um, szerződésmódosítás. Ezek a javaslatok mind a most érvényben lévő primér jogszabályokra vonatkoznak. Fontos az is, hogy egyetlen egy javaslat sem irányozza meg az európai adósságot. Nem arról van szó, hogy megnyitjuk Európának az utat a bankok felé. Az alapelv az az, hogy Európának ugyanannyit kell befektetnie, és ugyanannyi pénzt kell kiadnia, mint amennyit bevételként kap. Az európai szint az egyetlen olyan szint, amely adósság nélkül tekinthet a jövőben. Az is nagyon fontos, hogy a Monti jelentés ez nem jelent, nem hoz létre automatikusan többlet bevételeket. Itt arról van szó, hogy egy átcsoportosítás van, átrendezik a bevételeket, és ezek a jelenlegi mértékig fognak nyúlni a jövőben is a GDP GNI 1%-a a költségvetés. Ez az európai jogalkotók döntése. Tehát a Monti jelentés nem határozza meg a bevételek nagyságát, ő csak azt írja le, hogyan lehet kiegyensúlyozni ezeket a bevételeket. A Monti jelentés egy javaslatot tesz, szüntessük meg a kedvezményeket. A jövőbeli MFF tekintetében, illetve figyelembe az, hogy brit barátaink elhagynak bennünket, akik eh, évtizedek óta egy eléggé nagy kedvezményt kaptak, bár nettó befizetők voltak, pedig minden eh, kivétel a bevételekből, illetve a tagállamok pénzügyi kiadásai, ezek mind kritikussá válhatnak. Szerintem egyértelmű az, hogy aki a kedvezményeket meg, kedvezményeket meg akarja hosszabbítani, annak meg kell azt indokolnia. Indokolt-e a jövő évtizedben most meglévő kedvezményeket tovább folytatni. Úgy gondolom, hogy mindenki számára érvényes alapelveket kell kiépítenünk. Minden korrekciós mechanizmus tehát el kell törölni. Ez áll a Monti jelentésben. Hogyha még egyszer megnézzük a költségvetés struktúráját az elmúlt évtizedekben, kezdetekben a vámok voltak a bevételek, nagyon erősen, amelyekből finanszírozták az európai költségvetést. Minden egyes további kereskedelmi megállapodásra, amit Európa megkötött, megköt a világgal, CETA például, vagy Ausztráliával, Új-Zélandal, akár esetlegesen egy TTIP is, de minden egyes olyan állam, amely az Európai Unió tagállama lett, és így már nem kereskedelmi partnere lett az EU-nak, hanem tagja lett a belső piacnak, ott megszűntek a vámokból származó bevételek. Tehát a vámok nem jelentik most már stabil alapját az Európai Unió bevételeinek, másrésztről viszont a büntetésből származó bevételek, gondoljunk a Microsoftra, vagy másokra, az európai versenyjog megsértéséből származó büntetések, szankciók, ezek sem stabilak. Lehet, hogy egy nagy ügy 11 milliárd eurót hoz számunkra, ez egy kivételes bevétel. Ezt egy az egyben elszámolják a, tagállamok bevételeivel, viszont ezt nem lehet hosszú távon az Európai Unió bevételének tekinteni. Harmadsorban az áfa arányok annyira bonyolultak, hogy igazából senki nem érti azt, hogy milyen euró befizetések, milyen formulán alapulnak. Tehát itt is ettősteni kell, ez lett egy reformfeladatunk. Még egy pontot hadd említsek. A közvélemény előtt mindig is az van szem előtt, hogy valaki nettó befizető-e, vagy nettó felhasználó. Ez Európa ellenes reflexeket kelt. Az európai költségvetés alapja az európai belső piacnak, és eh, én ismerek egy nettó befizetőt, ahol én születtem, ez az ország egy nettó befizető, viszont gazdasági szempontból mértékben profitál az európai strukturális programokból is. Tehát egy euró, amit Németország befizet a, az európai költségvetésbe nettó befizetőként, a struktúrális programokon keresztül, és ami a struktúrális programokba, kohéziós programokba e, megy, azokból e, a német például mérnöki irodák 74 centet kapnak vissza. Tehát ez az ország nettó haszon élvezője is ennek, tehát ezt kell látnunk, ezt a teljes képet. Ezt át lehet hidalni új bevételi formákkal. A Monti csoport nem csak a bevételekkel foglalkozott, hanem a kiadásokkal. A bevételek és a kiadások esetében is azt vizsgálták, hogy milyen hozzáadott értéke van ennek. Van-e hozzáadott érték, akkor, hogyha bizonyos feladatokat európai szinten finanszíroznak. Van-e hozzáadott érték a nemzeti költségvetési politikák számára, akkor, hogyha a saját erőforrásokat létrehozzuk az európai költségvetés közös finanszírozására. Tehát megvizsgálták a kiadásoknál is a hozzáadott értéket, és a bevételeknél is, és én ezt mindenképpen szem előtt szeretném tartani a kiadásoknál. Ezért is beszélünk az európai migrációs politikáról, a határvédelemről, a menekült kérdés megoldása európai pénzügyi megoldásokkal. De gondoljunk akár az én korábbi szektoromra, a kutatásra. Itt is az európai megoldásoknak kell előtérbe kerülni. A bevételek esetében pedig el kell gondolkodnunk azzal, amit Lamassur úr is javasolt, hogy a már meglévő szinergia hatásokat használjuk ki a nemzeti szakpolitikákkal. Utolsó pont. A Monti Bizottság új lehetséges eszközöket hozott létre új bevételi források számára az EU-ban. Ezek az európai szakpolitikák céljaihoz kötődnek. Két nagyobb csoportot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik a környezetpolitika, klímavédelmi politika, energiahatékonysági politika, Európai Energia Unió. Hogyha például lehetséges lenne az, hogy a klímavédelmet európai célra emelni, és az energiahatékonyságot kötelezővé tenni, beleértve az ETS rendszert és a széndiokszid kibocsátáshoz kötődő bevételekkel ezt beverni az európai költségvetésbe, akkor az európai szakpolitikát összekötnénk az európai költségvetési politikával. A második csoport, ez a tranzakciós adó, a pénzügyi kérdések, ez a pénzügyi szektorra is kihat, hogyha a szabályozást összekötjük a költségvetés közös finanszírozásával, akkor itt is összekötjük a szakpolitikát a költségvetési politikával. Mi nagyon kíváncsian várjuk a párbeszédet önökkel, az Európai Parlamenttel is. Tavasszal többször visszatérek még ide, elnök úr. Az a célunk, az az én ambícióm, hogy az MFF csomaggal 2020 után reális megoldásokat fogalmaznak meg a Monti jelentés alapján, és ezt a csomagban bemutassam. A tagállami képviselőket a nemzeti képviselőknek azt ajánlom fel, hogy Rómában, Dublinban, Párizsban a költségvetési szakbizottságaikban beszéljenek a kollégáikkal, és mi hajlandóak vagyunk ellátogatni önökhöz, amennyiben erre szükség van. Voilà. De... Köszönöm szépen. Nagyon ígéretes tapsot kapott a biztos úr. Ez a költségvetés a anakronisztikus, illetve 7 évre határozzák meg, merev, inkább annak a tükre, ami a közelmúltban történt, nem azt jelzi, hogy mi fog történni. A múltban elég nagy gond volt mindig, amikor az eseményekre próbáltunk reagálni. Ugye a szabadkereskedelem miatt a vámtételek egyre kevesebbet tesznek ki, most már csak 10%-át a költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy 90%-ot a tagállamoktól kap az EU. A különböző visszatérítések bonyolítják a helyzetet, a visszatérítéseknek el kell majd tűnniük a rendszerből mivel a pénznek több mint 80%-a kohéziós alap, illetve a közös agrárpolitika keretében visszakerül a tagállamokhoz, ugye tisztességes visszatérítésben bízik minden tagállam, és számolgatja, hogy mennyit fizetett be, mennyit kap be. Ez nem túl ígéretes az európai szellem és a szolidaritás szempontjából. Próbáljuk ezt orvosolni. A Monti jelentés minden bizonyal segítséget fog nyújtani mindenkinek abban, hogy az EU költségvetését az, a haladás, az európai előrelépés eszközévé tegyük. Kalfin úr részt vett ebben a munkában, és érdekel bennünket, hogy mi az ön meglátása, hogyan rendelkezhet az EU olyan költségvetéssel, ami erőssé teszi az EU-t, és nem tehetetlenni a válságokkal szemben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, mindenek előtt ö, ö, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, azért is, hogy most a Nemzeti Parlamenti Eszmecserében részt vettek. Ö, ugye a parlament választott képviselői döntik el mindig, hogy a közpénzt miként szedik be, és hogyan osztják el, legyen szó nemzeti vagy európai parlamenti képviselőkről, és ennek a költségvetési folyamatnak az eredményeképpen részesülnek a költségvetésből az állampolgárok az Európai Unió eh, háztartásának eh, átalakítása mindenképpen a választott képviselők eszmecseréje keretében kell, hogy meghatározásra kerüljön. Nemzeti és európai parlamenti képviselők egyaránt meg kell, hogy beszéljék ezt. Szeretném elmondani már a kezdetekkor, hogy eh, amit mi javaslunk, a ajánlunk a jelentésben, nem intézmények közötti alkú, nem intézmények közötti hatáskör áthelyezés, mi a folyamat racionalizálását javasoljuk, a szubszidiaritási figyelembevételével, tehát a nemzeti parlamenteknek is lehetőségük lenne arra, hogy elmondják véleményüket a pénz újraelosztásának logikájáról. Tehát észszerűsíteni kívánjuk az államháztartást annélkül, hogy visszaszorítanánk a nemzeti parlamentek, nemzeti kormányok lehetőségét arra, hogy elmondják a véleményüket Eh, adott esetben konszenzusos eh, eljárások eh, is működnének, ahol vétózni lehetne. Én is szeretnék köszönetet mondani Öltinger biztos úrnak az előadásáért. Ugye nagy vonalakban vázolta, hogy milyen ajánlásokat tett a magas szintű csoport, ahogy ő is mondta, 2017 az az év, amikor a 2020 utáni e, EU költségvetéssel el kell kezdeni foglalkoznunk, el kell kezdeni gondolkodnunk róla. Sajnos nem csak ez az egy dolog változik az EU-ban, hanem egy csomó minden más is, a Európában és Európán kívül is. E, minden esetre a költségvetéshez e, mindenképpen hozzá kell majd nyúlni, ezért eljött az idő, hogy végig gondoljuk, miként lehet javítani a költségvetési folyamatot, a pénz beszedését és a közpénz elköltését európai szinten. És több eszköz is van, amelyek révén az adófizetőnek ugyanazt a pénzét be lehet szedni, ugye nemzeti, európai és euróövezeti szinten támogatások, kifizetések következhetnek ebből, ugyanúgy az adó fizetői pénzekből. Hát igazából az egész képet együtt kell kezelni az európai államháztartás vonatkozásában. Miért van szükség az EU költségvetés reformjára? Szeretném elmondani, hogy viszonylag ritkán látunk ilyent. Három intézmény, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tanács képviselői fogalmaztak meg együtt egy olyan jelentést, ami szinte teljes mértékben konszenzusos. Miért? Azért, mert mindazok a mindazokra a változásokra, amelyeket javaslunk, nagyon nagy a szükség, és szinte egyáltalán nincsenek érvek a jelenlegi rendszer megtartása mellett. Miért? Azért, mert a jelenlegi rendszer nem átlátható és nem érthető. Európában senki nem tudja elmagyarázni az állampolgároknak, hogy miért és hogyan alakult ki az, hogy az országa éppen annyit fizet be az EU-ba, amennyit. Van egy csomó kivétel, különböző karácsony karácsonyi ajándékok, és az egész európai költségvetés készítési folyamat a tanácson belül a kormányok által egy nagyon obskúrus eljárásban zajlik, és végeredményben senki nem tudja megmagyarázni, hogy egy adott ország miért pont annyit fizet be, amennyit. Tehát nem igazán tudják tájékoztatni az adófizetőket, hogy az ő pénzükből mennyi kerül Európába, és azért mit kapnak vissza. az Európai Unió költségvetése nem elég dinamikus, nem tud reagálni a világ változásaira, Európa változásaira sem. Hét évre határozzák meg, és egy csomó nemzeti keret van benne, ami visszakerül az országokhoz. Tehát nem elég rugalmas, Idén ö, ezen a héten Máltán a bevándorlásról folytatnak eszmecserét az EU vezetői. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az, hogy az EU hogyan reagál a migrációs kihívásokra, szintén függ a költségvetési képességektől. Úgy gondolom, hogy ez egy jó példa arra, hogy egyetlen európai ország képtelen lenne megbirkózni a migrációs kihívásokkal, annélkül, hogy összefogna a többi többiekkel. Az európai eh, többletérték, hozzáadott érték ebben is eh, megtalálható. Az európai költségvetés ezt eh, szolgálja. Az EU sokkal jobban tud teljesíteni egy sor területen, mint az egyes tagállamai. De 2012-ben például ezt a problémát nem vették figyelembe, amikor a költségvetést készítették az állampolgárok azt várják, hogy reagálóképes legyen a költségvetés, és a kihívásokra meg tudjon felelni. A jelentésünkben természetesen a bevételi oldalra összpontosítunk, hiszen erre kaptunk felhatalmazás mandátumot, első ízben a tanács beleegyezett, hogy a bevételi oldalról a többi intézmény elég a parlamenttel együtt folytasson eszmecserét. Az Európai Parlamentnek semmilyen beleszólása nem volt a bevételi oldalba, a tagállamok, sőt, a kormányok döntötték ezt el, nagyon kevés tagállamban volt igazi vita a több éves pénzügyi keret elfogadása előtt arról, hogy hogyan alakuljon az EU költségvetése. Tehát a választott képviselők, a parlamenti képviselők bevonása nélkül történt ez. Két fő mm, javaslatunk lenne az összes engedményt, visszatérítést, kivételt, mentességet szeretnénk felszámolni, mert emiatt nem átlátható, emiatt nem érthető, emiatt nehéz elmagyarázni az EU költségvetését. Másfelől pedig a bevételi forrásokat rendeznénk át, annélkül, hogy nagyobb adóterhet tennénk az állampolgárokra. Tehát ne feledkezzünk meg róla, hogy az Európai Unióban a közpénzeknek csak egy részéről van szó. a Nemzeti Parlament kizárólagos jogosítványa is megmaradna, nem javaslunk európai adók bevezetését, nem javasoljuk a Nemzeti Parlamentek szerepének, jogkörének megnyírválását, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együtt gondolkoznak tehát az EU költségvetés megreformálásán. Alternatív forrásokon is elgondolkodtunk, 50% saját forrásról van szó. Ötinger biztos azt mondta, hogy most ez kevesebb, mint 20%, és elgondolkodtunk azon, hogy hol hozott érte mm, értéket az Európai Unió, mm, értéket, amiből bevételt lehet csinálni. Az adó elkerülés területe is fontos, illetve a környezetvédelmi terület, amikor harmadik állambeliek nem tartják be az EU környezetvédelmi előírásait, ezáltal a verseny is javulhat. Ezek olyan e, források, amelyek nem léteznének, hogyha az Európai Unió nem létezne. Végül pedig még két mondat azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeljük el ezt az egész folyamatot a jövőben. Mint már említettem, nemzeti parlamentek bevonása egyetértése nélkül nem juthatunk eredményre. Párbeszéd nem évente kétszer, hanem egy párbeszéd, egy munkacsoport, egy vitafórum létrehozása nagyon fontos az EP és a nemzeti parlamentek között. Nagyon fontos, hogy nemzeti, sőt, sokszor regionális szinten is vita folyjon az Európai Unió finanszírozásáról, hiszen a régiók is sokszor érintettek a második dolog pedig, hogy az EU-ban eh, bekövetkező folyamatok, változások eh, összefüggéseihez kell igazítani mindezt. Sajnos eh, a Brexit-tel egy tagállamot elveszít az Európai Unió, és arról is gondoskodnunk kell most már, hogy az állampolgárok értsék, hogy mit ad, mit nyújt az Európai Unió. Sajnos a net nettó haszon, a nettó profit kifejezhetetlen. El kell mondani az állampolgároknak, hogy mire jó az EU, hogy milyen eszközök az jut hozzá minden tagállam, milyen európai értékekről van szó valamilyen eszköztárral rendelkeznünk kell, hogy ezt fel tudjuk mérni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm nagyon köszönjük Ivárió Kálfinnak, volt kollégánknak, amiért ilyen jól összefoglalta a helyzetet, és ilyen jól elemezte, mint elmondta, hogy milyen ajánlások találhatók a magas szintű szakértői csoport ajánlásaiban, amelynek az elnöke Mario Monti. Tehát a három um, intézmény, a tanács, a parlament és a bizottság között igazi konszenzus született. Mindez rendkívül ígéretesnek hangzik. A Költségvetési Szakbizottságban azt gondoljuk, hogy átlátható, az állampolgárok számára is átlátható költségvetés kidolgozása a cél, annak érdekében, hogy Európa szóljon az európaiakhoz. Itt van ez a diagram, amelyet a csoport is átvett a maga jelentésében. Mivel amikor válságban nincs megfelelő eszközünk annak érdekében, hogy ezzel harcoljunk. Megjelennek az úgynevezett trust fundok Afrika, Szíria esetében, vagy mondjuk Törökország esetében. Tehát ezek különféle pénzügyi eszközök, amelyek teljesen átláthatatlanok. És most a nemzeti parlamentekhez szólnék, a nemzeti parlamentek képviselőihez, hogyan tudják ezeket a különböző intézményeket ellenőrizni, kontrollálni a nemzeti parlamentek hogyan működik a vita ezen témák kapcsán önöknél. a szúr még nincs itt, illetve de éppen most érkezik. Üdvözlöm a úr urat, aki éppen most érkezik és csatlakozik hozzánk. Ő is részt vett a magas szintű szakértői csoportban, csoportmunkájában. Oettinger biztos úr, látszik, hogy a költségvetéshez tényleg hozzá akar nyúlni az ajánlások mentén, a magas szintű szakértői csoport ajánlásainak mentén. A másik felszólalónk is elemezte a az európai hozzáadott értéket, az európai közjavakat, és azt, hogy a saját források, amelyek most 10%-ot jelentenek, ne felejtsük el, 15 milliárd 158 milliárdból, ugye ez a 2017-es költségvetés. Tehát 10-ről 50%-ra szeretné növelni a saját források arányát, ez szép kis kihívás. Minél több saját forrásunk van, annál kevesebb, annál több lesz a közös Európai Uniós szemlélethez való csatlakozás. Alele Messzúr, át is adom a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, elnézést, hogy nem voltam itt már az ülés kezdetétől fogva. Közlekedési problémáim voltak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és eszmecserére kerülhet sor azokkal, akik a fiskális szuverenitást képviselik, vagyis a nemzeti parlamentek képviselőivel, illetve az Európai Parlamenttel, azon belül is a Költségvetési Szakbizottsággal. Örülök, hogy itt van Öttinger biztos úr is. Nagy örömömre, szám, nagy örömöm erre szolgál, hogy erről a fekete lyukról beszélhetünk. Nincs olyan politikai párt, nincs olyan kormány, amely a költségvetési, a közösségi költségvetési kérdésekhez hozzá merne szólni, hozzá merne nyúlni. Ivajo Kálfin, elnézést, hogyha már ehm, én is ismétlem azt, amit ő is elmondott, és szeretnék három dologra kitérni. Először is a magas szintű szakértői csoport ajánlásai teljes mértékben tiszteletben tartják a szerződést, a szerződés, szerződést, annak szellemiségét. Nem csak, hogy tiszteletben tartja a szakértői munkacsoport, hanem az a célunk, hogy visszatérjünk az európai szerződésnek a, a lényegéhez. Március 25-én fogjuk a római szerződésnek a 60. évfordulóját ünnepelni. Tehát a lényeg, hogy az európai költségvetést saját forrásokból finanszírozzuk, vagyis adóforrásokból, olyan forrásokból, amelyek mert tartoznak például a vámok, illetve az európai költségvetés. Ez nem azt jelenti, hogy Európának adókat kell kivetnie, vagy van lehetősége arra, hogy adókat vessen ki. Ez csak azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek nek köszönhetően az Európai Unió bizonyos, bizonyos bevételekre te, szert tehet, és ezekből a forrásokból részesülhet. Ez így működik már számos tagállamban, az önkormányzatok esetében is. Tehát adózási szempontból az Európai Parlamentre úgy kell tekinteni, mint egy nagy önkormányzatra. Talán egy picit érdekes ez az önkormányzat, hiszen hatalmas területről van szó, de mégiscsak ez lenne az alapötlet. A második gondolat, amelyet szeretnék megosztani önökkel, ez talán a jelentésnek a legmeglepőbb része. Ez egy táblázat, amelyet az Európai Parlament szakbizottsága dolgozott ki az elnökének a javaslatára. Ez a táblázat azt mutatja, hogy milyen kis európai költségvetések vannak a orsz, szóval a nemzeti, illetve a közösségi költségvetésen kívül. Mivel a közösségi költségvetés immár 20 éve de facto 1 et jelenti a GDP-nek, és nem csak a szerződések, hanem az Európai Tanács, illetve a kormányoknak a döntései értelmében új szakpolitikák jelentek meg az Európai Unió egén, és ezeket megfelelően finanszírozni kell. Azt látjuk, hogy az Európai Unió költségvetésében nincs erre pénz, és ezért kis költségvetéseket hozunk létre, különböző nevekkel. És ezekből finanszírozzuk az új szakpolitikákat. A nemzeti költségvetésekből pedig arányosan a GDP arányában vonunk le bevételeket. Ez pedig több problémához is vezet. Nekünk, parlamenti képviselőknek a legnagyobb problémánk az, hogy a politikai vita, a valódi politikai vita, a valódi politikai döntés, mert ami a költségvetésnek a kialakítását illeti, az a fölött már nem tud örködni az Európai Parlament, ugyanis definíció alapján ezeket a forrásokat nem az Európai Parlament finanszírozza, hanem de facto ezek a bevételek az országos parlamentek felügyeletét sem élvezik. Egyértelmű, hogy a finanszírozás a nemzeti parlamenteknél működik, és azt mondjuk, hogy hát az Európai Tanácsban hoztak egy döntést, egy valamilyen ülésen hoztak egy döntést, mondjuk egy földrajzi szempontból fontos ülésen, például a COP21, már ami a klímaváltozás elleni harcot illeti. A GDP arányában hozzá kell járulni ennyi és ennyi százalékban ehhez és ehhez a költségvetéshez. Ez politikailag kötelező számunkra. De mert most ez egyáltalán nem elégséges, ugyanis fantomfinanszírozásokat láthatunk itt, amelyek mindenféle demokratikus ellenőrzést nélkülöznek. A harmadik pont, amire szeretném felhívni a figyelmüket, a következő. Ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban eddig még senki nem végzett munkát, sem az Európai Bizottság, sem az Európai Parlament, sem a tagállamok. Lehet, hogy majd a képviselők elmondják, hogy ez nem így van, ezt majd meglátjuk a vita során. Minden esetre A szubszidiaritás elvére szeretném felhívni a figyelmet a költségvetés terén. A szubszidiaritás elve, Lisszaboni szerződés, mi mind elkötelezettek vagyunk ezek irányában. A Lisszaboni szerződés értelmében itt a szubszidiaritás elve előkerül. Ezt nevezzük mi sárga vagy narancssárga kártyának vannak olyan parlamentek, tagállami parlamentek, amelyek ilyen kártyát mutattak bizonyos témákban. Na de, amikor döntést hozunk, közösségi Európai Uniós döntést, és mondjuk a tagállamok is egyetértenek velünk indirekt módon a kormányaiknak köszönhetően. Döntést hozunk arról, hogy az Európai Unió egy bizonyos témában nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljon. Ez mondjuk egy európai ügynökségnek a létrehozásához is vezethet, vagy egy európai adminisztratív szolgálatnak a létrehozásához, mint például a külügyi szolgálat. Senki, senki nem aggódik azon, hogy az Európai Unió megkapja azt a humán és pénzügyi erőforrás, amely a plusz felelősségvállaláshoz szükséges lenne. Úgyhogy blokk blokkolódik az egész helyzet. Ennek a következményeképpen pedig az elvi döntés, amelyet meghozunk, és bejelentünk mondjuk az Európai Tanácsban, az nagyon kevés, nagyon késői támogatást kap, mert egyszerűen nincsenek meg a megfelelő eszközök. Amikor az eszközök viszont megvannak, és erre szeretnék most kitérni, hogyha megvannak az eszközök, akkor a következő helyzet áll elő. Plusz eszközöket kap az Európai Unió, vagy a bizottság, vagy valamilyen ügynökség, vagy egy másik szervezet. Ez egy plusz administratív réteget jelenít meg, plusz administratív terhet, amely az Európai Unió kiadásaihoz hozzájárul, és így az Európai Uniós adófizetőkre is nagyobb terhet hárít pedig ezek az adófizetők fizetnek a nemzeti, regionális, Európai Uniós terhekért is, és ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Szerintem eljött ez a pillanat, hogy a szubszidiaritás elve mentén elkezdjünk gondolkodni a költségvetés terén azon, hogy az Európai Unió állandóan úgy építkezik, hogy költségvetési adózási terhet ró az adófizetőkre. Hogyha egy euróval is többet költünk el Brüsszelben, akkor az jó lenne, hogyha nem plusz egy eurós kiadási terhet jelentene, plusz egy adózási terhet jelentene, amelyet az adófizetők fizetnek, hanem érjük el azt, hogy legalább egy eurót meg lehessen takarítani a tagállami szinten, vagy esetleg több mint egy euróst lehessen megspórolni a tagállami szinten. A szubszidiaritás elvét így kellene bizonyos területeken alkalmazni. Az európai szinten meghozott döntések, végzett tevékenységek jó lenne, hogyha hatékonyabbak lennének, és ugyanezt a hatékonyságot érnék el, és esetleg még csökkentenék is a költségeket. Eljött tehát a pillanat, ez még nem Európai Uniós kompetencia, de eljött az a pillanat, hogy a védelem tekintetében, hogyha erre megvan a megfelelő politikai akarat, akkor növeljük a védelemnek köszönhetően a belső biztonságunkat, a belbiztonságunkat. Jelenleg több katonánk van, mint az Egyesült Államoknak, de 28 tagállam együtt nem tud háborúba menni. Éppen ezért a határrendészet, a határőrség, a parti őrség közös szinten kell továbbfejleszteni. És azt látjuk pont most, hogy ez majd a tagállami mm, határőrséghez, parti őrséghez képest egy plusz kontroll lesz. Na de mivel nincs belső ellenőrzés, pont ezért kellene egy jól működő külső határ ellenőrzés. Legalábbis a vám szinten dolgozók, illetve a parti őrségben, határőrségben dolgozókat közös munkára kellene hívni. Itt számos probléma felmerül. De hogyha nem kezdjük el ezt a munkát, ez a fogalom került itt az előbb elő, európai közjó. Tehát ha nem kezdjük el ezt a munkát, akkor megbénulunk, ugyanis minden elvi döntést tényleg finanszírozni kell, és hogyha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor késői cselekvésekre kerül sor, több lesz a bürokrácia, több lesz az administratív teher, és ezt mi nem akarjuk. Olyan rendszert szeretnénk, például a nemzeti számvevőszékek és az európai számvevőszék mm, közreműködésével olyan munkát szeretnénk, hogy a költségvetési szubszidiaritás elve mindenhol előkerüljön, és kevesebb teherrel, az adófizetőkre kevesebb teher járuljon, de nagyobb legyen a hatékonyság. Köszönöm. Köszönöm, Elelemes úr. Köszönöm én, mint a Költségvetési Szakbizottság elnöke, én és a kollégáim is több projektet láttunk. Láttunk egy tokiói akvizíciós projektet. Az Európai Külügyi Szolgálat szeretne Tokióban beszerezni egy épületet, és Pekingben szintén. Tehát a külügyi szolgálat szeretne épületeket vásárolni. Vagyis ott, ahol talán már 28 nagykövetség van, lesz egy 29. nagykövetség is. Van ennek értelme? A szubszidiaritás elvének értelmében nem lehetnék kicsit elgondolkodni a szolgálatok a reprezentáció, a, a jelenlét közössétételén, a vízumok kibocsátásának területén pont a tagállami finanszírozásoknak az érdekében el kellene ezen gondolkodnunk, és meg kellene mutatnunk, hogy van európai hozzáadott érték. Meg kellene mutatnunk, hogy az Európai Unió világhatalom szeretne lenni. Most pedig kettő egyetemi képviselőt fogunk meghallgatni. Konstanz Adolf, aki a Green Budget Europe-ot képviseli. Nem tudom, hogy itt van-e. Öné a szó 10 percben. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Akik már tudják, hogy milyen, mit is folytattunk le reggel, milyen beszélgetést, azoknak szeretnék most kettő tanulmányt bemutatni, a Green Budget Europe egy jelentését, tanulmányát, amelyet tavaly készítettünk a zöld saját forrásokról. A tavalyi eredményeinket szeretném tehát bemutatni. Kettő nagy témáról hallhattunk itt a reggel folyamán. A költségvetést meg kell változtatni, ez az egyik, illetve a jelenlegi költségvetés nem tükrözi az Európai Unió költségvetéseit és a tagállami költségvetéseket, és hogyan lehet átalakítani az Európai Unió költségvetését. Szeretnék példát mutatni az úgynevezett zöld saját forrásokra. Úgy látom, hogy nem működik a PPT, de mégis Szeretném elmondani, hogy miért is hiszünk abban, hogy most kell megragadni a lendületet, és most kell kihasználni a zöld saját forrásokat. Szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy miért van erre a váltásra most szükség. Ahogyan ezt már mondtam, kettő tanulmányt készítettünk az Európai Parlamentnek. Ezeket le lehet tölteni a honlapunkról. Más tanulmányokhoz is hozzáférhetnek a honlapunkon. Az Ecofinnek is készítettünk múlt hétre egy anyagot, és meg is kértük a képviselőinket, hogy írjanak alá egy nyilatkozatot, és Örülünk, hogy 63 aláírást sikerült volt pénzügyminiszterektől, biztosoktól, illetve tudósoktól összegyűjtenünk a zöld saját források kapcsán. Ezt mind megtalálják a honlapunkon. Miért gondolunk a saját zöld forrásokra, mint nagy lehetőségekre? Már beszéltünk arról, hogy mennyire deficites az Európai Unió költségvetése, ezt nem kell ismételten elmondanom. Ami engem meglep, az az, hogy az Európai Unió költségvetésének nincs igazán irányító hatása. Nem csak az éghajlatváltozásra gondolok itt, ugye ez az első, ami eszünkbe jut a zöld forrásokról. Szeretném kiemelni, hogy ez egy mm, társadalmi és mm, gazdasági napirend, és nem csak zöld napirend. Mit jelent számunkra a zöld saját forrás? Ezek a források olyan források, amelyek szeretnének e, energiát adni az Európai Unió költségvetésének, annak érdekében, hogy az Európai Uniónak legyen átalakító hatása. A tisztességes e, tagállami versenyt támogatjuk, és mint ahogyan azt már korábban is mondtuk, a szennyező fizet elvét szeretnénk képviselni. A tagállamok fizetnek a nemzeti költségvetésből valami olyasmiért, amelyet mondjuk nem is önök okoztak, hanem valaki más. Szerintünk az Európai Unió költségvetése ezen a ponton jelentős szerepet játszhatna, és akkor még nem is beszéltünk a források jobb elosztásáról. A Párizsi Egyezmény ugye él, ennek a második cikke egy másfél Celsius fokos célt tűz ki, azt talán nem tudjuk, hogy jelenleg az Európai Unió a jelenlegi politikák mentén soha nem fogja elérni a másfeles, a másfeles célt, csupán csak a két Celsius fokos célt. 2020-ig, 2030-ig ezt nem tudjuk elérni. Szeretne az Európai Unió és az egész világ másfeles, ezt a másfeles célt betartani, de megfelelő finanszírozási eszközök nélkül ezt nem tudjuk megtenni. A második dolog, amit látunk, az a fenntartható fejlesztési cél. Ez egy közös gazdasági cél, amelyre mindenképpen szükség van a következő napokban az európai szemeszter keretében. Erre mindenképpen figyelmet kell fordítani, és erről szót kell ejteni, és arról, hogy a 2020-as stratégia után ennek kell, hogy át, ennek kell átvennie a vezető szerepet Európában. Ez egy win-win helyzet lenne miért beszélünk saját zöld forrásokról, és miért mondjuk, hogy ezekben nagy a potenciál. Ahogyan már említettem, vannak olyan kiadások, amelyek nincsenek a valódi árainkba bekalkulálva. Ugyanis nagy támogatásokat kapunk, és ahogyan azt hallhattuk, az Európai Unió költségvetése majd ezekre a témákra ki fog térni, és az Európai Unió költségvetése hatékonyabbá fog válni de ezeket a kiadásokat, amelyeket mások okoznak, mondjuk az egészségügyi vagy társadalmi költségvetés kapcsán, az által, ezeket mindenképpen kezelnünk kell. akkor még nem is beszéltem a szubszidiaritás elvéről. Természetesen a környezeti károk, a klímaváltozás, a bevándorlás, ezek nem állnak meg a nemzeti határoknál. Nagyon sok olyan közjó van, amelyet nem árazunk be, de mégiscsak van költségük. Ezen tényleg el kellene kezdenünk gondolkodni, és mi, minél korábban kezdünk ezzel gondolkodni, annál jobb lesz. A szociális, társadalmi és gazdasági témák kapcsán is, és a plusz költségeket a későbbiekben így tudjuk elkerülni. De mi a valóság? Hogyha megnézzük az Európai Unió 28 tagállamának adóbevételeit, persze nagyon sok az SZIA, nagyon sok a különböző adó, de hát ott vannak a környezeti adók is, de miért nem jelennek meg ezek a nagy diagramon? Azért, mert hogyha megnézzük a GDP arányában, hogyan alakul a környezeti adó, akkor azt látjuk, hogy 2% alatt van. Ez azt jelenti, hogy itt van mozgástér, lehetne itt növelni ezeket az adóbevételeket. Nem szeretnék a foglalkoztatási hatásokra kitérni, viszont amit láttunk a pénzügyi válságban, az az volt, hogy csak a zöld ágazat tudott új munkahelyi, új munkahelyeket teremteni. Nagy az energia függőség, minden évben több mint 500 milliárd dot költünk erre évente. Ugyanez vonatkozik a foszilis üzemanyagok támogatására, amelyre szintén nagyon sok pénz megy el. Mit jelent mindez? Láthatók, hogy 10,1%-os a növekedés mindenképpen erre még jobban ki kellene térnünk. Nem szeretnék részletekbe menően belemenni az első tanulmányunkba, de ezt lát, látszik, hogy van egy közúti adó, egy színadó, egy energiaadó, és egy európai bíróság által hozott döntésekre vonatkozó plusz kiadás. Itt a gazdasági, a környezeti, a társadalmi és a politikai eh, dimenzióra is kitérünk ezeknek az elemzésében, és azt látjuk, hogy ezek mind hozzá tudnak tárulni, járulni az Európai Unió költségvetéséhez, van, ami társadalmi szempontból jobban, van, ami um, környezeti szempontból jobban. Ami érdekes, erre gondolom még ki fogunk térni, az az, hogy ismerjük a tényeket, tudatában vagyunk a számoknak, de annyira nehéz ezekről beszélni. Éppen ezért készítettünk a kommunikációról egy második tanulmányt, hogy megnézzük, hogy a különböző célcsoportoknak hogyan lehet uh, jól kommunikálni. Nyolc uh, témában vizsgáltuk a kérdéseket, látjuk, hogy a Monti jelentés szintén ö, foglalkozik ezekkel, például a mm, széndiokszidbocsátás csökkentésével. A tanulmányban különböző célcsoportokat jelöltünk ki, rájuk majd még ki fogok térni később, és azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet megmutatni a gazdasági, a környezeti adóknak a különböző vetületeit hogyan lehet azokat értelem, érthetően bemutatni a célcsoportoknak. Persze gazdasági témákat, hatékonysági témákat, versenyképességi témákat is vizsgáltunk, valamint társadalmi témákat, ezeknek az európai dimenzióját, illetve a környezeti témákat is. Megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan is játszód, hol is játszódnak le ezek a hatalmi játszmák, és miért nem tudunk eleget ezekről a témákról. Miért Kezdjük mindig a versenyképességi témákkal. Mindannyian tudjuk, hogy a tagállamok, remélem, hogy vannak itt eh, dánok és svédek is, tudjuk, hogy eh, itt ezek az országok 135 eurós eh, adót vetettek ki kilónként a kibocsátásokra, és tudjuk, hogy ez nagyon, hatékonyság, haté, nagyon hatékony. Amit tudunk, a társadalmi egyenlőség tekintetében, és a tudósok ezt állandóan ismétlik is, az, hogy más adózási formákkal, például személyi adó vagy áfa, ezekkel ellentétben itt kevésbé regresszív adókról van szó. Hogy együtt működünk, csak akkor tudjuk az éghajlatváltozási témákat megfelelően kezelni. Ami a szubszidiaritás elvét illeti, erről is hallhatunk már a korábbiakban, a migrációt nemzeti szinten nem tudjuk kezelni, a klímaváltozást sem tudjuk nemzeti szinten kezelni. Valóban szükség van arra, hogy együtt működjünk és összerakjuk, amink van. Nem szeretnék részletekbe menően belemenni a széndiokszid adóba, de egy kis táblázatot szeretnék mutatni. Bal oldalon vannak a különböző célcsoportok. Megpróbáltuk megnézni, hogy milyen hatásai lehetnek a széndiokszid kibocsátási adónak a különböző ö, célcsoportokra. Miért szerepel ennyiszer a gazdasági hatás, ahelyett, hogy megvizsgálnánk, hogy a zöld saját forrásokkal hogyan tudnánk többet befektetni, annak érdekében, hogy karbon semlegesebb legyen a gazdaság, illetve kevesebb legyen a kibocsátása növekedés során. Szóval, ahogy a múltban is csináltuk, azt kellene csinálni, csak felgyorsítani a dolgokat. Mi a helyzet a tőke kérdésekkel? illetve a méltányossággal kompenzációs intézkedésekre van szükség a regresszív hatások kompenzálására. Hogyha nem vonjuk be a helyi képviselőket, helyi önkormányzatokat, akkor kudarcra vagyunk ítélve, de a brüsszeli adminisztrációra is vonatkozik ez, hogy egyet kell nekik is érteniük az EU és a tagállamok is elkötelezettek a Párizsi Egyezmény mellett. Konklúzióként azt mondanám, vagy valami nagyon egyszerűt mondanék. Mondd meg, hogy mit adóztatsz, és mennyit költesz, illetve mit nem adóztatsz, és ezért mire nem költesz, és ebből meg tudom mondani, hogy eh, melyek az igazi célkitűzések, eh, az EU eh, saját forrásai azokra a prioritásokra kell, hogy vonatkozzanak, amelyeket említettem az előadásban, nemzeti, helyi és európai szinten egyaránt. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, asszonyom, ezt a nagyon világos, nagyon egyértelmű előadást ami eh, jól megmutatta, hogy eh, a nemzeti parlamentek kezében van az adókivetési eh, jogkör, és egy sor botrány, a LuxLeaks, a Panama Papers, stb. azért alakulhattak ki, mert az európai tagállamok egymással is versenyeznek, és eszközeik egy részét elpazarolják, így köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy a célkitűzéseket gondoljuk át, és azt is, hogy milyen jellegű társadalmat akarunk építeni. Most pedig Danuze Nerudová asszony következik a Mendel Egyetemről, Brunóból, a Cseh köztársaságból. Megköszönöm, hogyha betartja az időkereteket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ma önökkel megosztani a fenntartható alapról helyzet EU finanszírozással kapcsolatos projektünket. 2016. szeptemberében kezdtük el a munkát, szeretném megosztani a nézeteinket, de szeretném megmutatni azt, hogy milyen párhuzamok vannak a mi javaslataink, illetve a Monti jelentés között. A mi javaslataink a fenntartható EU finanszírozásról a következő. Kétfajta elképzelés van itt. Az első az az, hogy a jelenlegi EU saját források rendszer nem felel meg a központi EU célkötözéseknek, úgy, ahogy azt leszögezték az EU 2020-as stratégiájában, tehát nem szolgálja az intelligens, fenntartható, inkluzív fejlődést. A második dolog az az, hogy vannak fenntarthatósági hézagok az EU saját forrásaiban, és az EU adók ezekhez hozzájárulhatnak, hogy ezeket a hézagokat bezárhassuk. Úgy véljük, hogy ez a két elképzelés tükröződik a jelentésben is. A jelentés fenntarthatóságra helyezett kritériumokat határoz meg, és az adókon alapuló saját forrásokat nevezi meg megoldásként. Az első fenntarthatósági hézag az az, hogy nagyon magas a munkaadók súlya. 53%-ra teszik ezt az EU-n belül jelenleg. Másodszorban, és ez is elhangzott ma már, az, hogy a korrektív adók fontossága csökken, a környezeti adózást néztük meg, 6,8% volt az korábban, és most 6,6 ez Jelenleg ugyanezt láthatjuk a fogyasztási adóknál is. A harmadik fenntarthatósági helyzag, ez a nagyon erős adóverseny, amely a nyereség áthelyezéshez vezet, ismerjük itt a botrányokat. A negyedik hézag, ez az adó megfelelés és az adócsalás. Itt van egy megfelelési hézag az áfával kapcsolatban például. Az ötödik ilyen meg, hézag az, az, hogy az adórendszerek progresszivitása csökken. Csökken a szociális bevonás, és egyre inkább nő az egyenlőtlenség. Ezért azt javasoljuk a dokumentumunkban a jelenlegi kritériumok mellett vezessük be a fenntarthatóságot is, mint kritériumot. Nagyon örülünk annak, hogy a fenntarthatóságon alapuló értékelési kritériumunk tükröződik a Monta jelentésben. Megtalálható ez a négyfajta fenntarthatóság kritérium a Monta jelentésben is gazdasági, gazdaságnövekedési, fiskális és gazdasági jóléti fenntarthatóság. Ezek nagyon fontosak, ugyanis másképp nem sikerül elég adót benyújtani, de nagyon fontos az intézményi fenntarthatóság is. Ami pedig a gazdasági fenntarthatóságot illeti, ez a gazdasági növekedést más szintre helyezi, már nem mennyiségi növekedésről beszélünk, hanem minőségi növekedésről, ami igazából az intelligens növekedést jelenti. Fiskális fenntarthatóságról beszélünk, akkor arra, gondolhat, arra gondolunk, hogy a különböző programok azok fenntarthatóak, amikor a szociális fenntarthatóságról beszélünk, akkor a jólétről, a szociális bevonásról beszélünk, tehát ezek olyan célok, amelyek az EU 2020-as célkitűzéseiben is megjelennek. Úgy véljük, hogy ha ezeket figyelembe vesszük, a környezetvédelmi fenntarthatóságot is, akkor hozzájárhatunk a levegőszennyezettség csökkentéséhez, a zöld innovációhoz. Hangsúlyoztam azt, hogy itt nem csak az intézményi fenntarthatóságról van szó, hanem különböző fajta feltételekről. Ide tartozik a horizontális adóharmonizáció, a adó kapcsán ne legyen interferencia, illetve arról is beszélhetünk itt, hogy egyformán osszoljanak meg a pénzügyi terhek a tagállamok között. Miért lehet bizonyos adókat felhasználni saját forrásként az EU-ban? Vannak olyan területek, amelyeket nem lehet tagállami szinten kezelni. Láthatjuk azt, hogy van profitált helyezés. Ezen kívül vannak határokon átnyúló externáliák, amelyeket nem lehet nemzeti szinten kezelni, és természetesen EU szinten a saját források megoldhatnák a potyautasok problémáját, és ezen kívül, és ez már elhangzott ma, hogy vannak gyenge pontok a jelenlegi rendszerben, ez pedig az, hogy jobban lehetne kalkulálni a nettó hozzájárulást, ugyanis bizonyos fajta adókat nagyon nehéz nyomon követni az Európai Unióban, és ezért ezeket nehéz beszámolni nettó befizetés szempontjából. Ha megnézzük a jelentést magát, a magas szintű jelentést, akkor a leginnovatív az az, hogy különböző adó alapú saját forrásokat javasolnak. Mi úgy gondoljuk, hogy egyfajta kosára van szükség eh, ezekkel kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmüket azokra a jelöltekre, amelyeket mi megvizsgáltunk, és amelyeket szerintünk be lehetne zárni a jelenlegi fenntarthatósági hézagokat. Ez a konszolidált társasági tranzakciós adó, a pénzügyi tranzakciós adó, a CCCTB kapcsán elmondhatjuk azt, hogy ez hozzájárulhatna a fenntarthatósági hézak bezárásához, akkor, hogyha intenzívebb lenne az adóverseny. Ez csökkenthetné az adókerülést a munkaadóval kapcsolatban, segíthetne az adó elkerülés problémáját, adócsalás problémáját is megoldani, de ugyanígy az agresszív adótervezés kérdését is megoldhatná. Megvizsgáltuk azt, hogy a CCCTB-nek milyen fajta bevételi lehetőségei lennének, hogyha ezt eh, ezzel helyettesítenék a áf alapú saját forrásokat. A CCCT TB-vel mindenhol lehetne ezt helyettesíteni, kivéve Ciprust. A CCTB esetében hasonló a helyzet, csak Ciprusban nem lehetne elegendő pozitív adóalapot képezni. Ami GNI-t illeti, itt, a, itt egy részleges helyettesítést láthatnánk, tehát a, ez nem lehetne teljesen kiváltani a CCTV-vel. A pénzügyi tranzakciós adó enyhíthetné a túlzott adóversenyt, növelhetné a korrektív adózás szerepét az EU-ban, és segíthetné az adókerülés elleni harcot. Ha megnézzük a bevételi lehetőségeit a pénzügyi tranzakciós adónak, teljes mértékben ezzel ki lehetne váltani az áfa alapú bevételeket. Ami a GNI alapú bevételeket illeti, ezeket ki lehetne váltani Franciaországban és Németországban az ftt vel és az e 28 at figyelembe véve 9 tagállamnál lehetne ezt kiváltani. Ha megnézzük például a szénalapú repülőjegy adót, itt nincs kapcsolat a széndioszid kibocsátás erőssége kapcsán a repülőgyek adóztatása tekintetében. Tehát itt ez nem kötődik teljesen a széndiokszid kibocsátáshoz. Itt is megvizsgáltuk a bevételi lehetőségeket, és megnéztük akkor, hogyha milyen fajta forgatókönyvek lehetnek és bevételek lehetnek, hogyha a tonna alapján számoljuk a széndiokszidot, kibocsátást, a szénadó, megvizsgáltuk a szénadó lehetőségét is, itt láthatjuk a lehetséges bevételeket, a tornánkéti széndiokszid kibocsátást tükrében. Végezetül ez a rész is benne van a magas szintű csoport mm, jelentésében. Örülünk annak, hogy különböző megközelítéseket, különböző végrehajtási lehetőségeket e, kínálnak, és megvizsgálják ezek jogi e, hatásait is, és utolsó pontban az is nagyon fontos, hogy kapcsolatokat teremtenek az EU bevételek és kiadások között, és így az európai közjó, illetve az európai hozzáadott érték feltételeit teremtik meg az EU bevételi rendszer fenntartható reformja szempontjából. Merci, madame. Merci pour la... Köszönöm szépen, asszonyom. Köszönöm, nagyon gazdag ismertetőt tartott, és érdekes javaslatokat tett a különböző saját források használatára, illetve hangsúlyozta, hogy jobban kell koordinálni a különböző tagállamok gyakorlatait. Következzen most a vita, az eszmecsere, és megadom a szót azoknak a kollégák közül, akik jelentkeztek hozzászólásra. Azt kérem, hogy három percnél többet ne beszéljenek. Nagyon hálás lennék, hogyha maximum három percben szólnának hozzá, mert akkor mindenki szót kaphat. Az első hozzászóló pedig Pierski Gregors, elnézést, hogyha rosszul ejtettem ki a nevét, a lengyel szenátus képviselője, az ECR frakcióhoz tartozó párt részéről költségvetési szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! és mindenek előtt hadd gratuláljak Monti úrnak és a szakértői csoportnak, hogy ilyen érdekes javaslatokat állítottak össze a jelentésben. Az a konklúziója ennek a jelentésnek, hogy bizonyos területeket határozottan támogatni kell. Én nagyon támogatom az Európai Unió egyensúlyra törekvő költségvetését. Ez fontos, ahogy az elnök úr is említette. Hát nincs már arra szükségünk, hogy még az EU is a bankok ügyfelévé váljon. Ez egy elv, Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy struktúraváltásra, egyszerűsítésre van szükség az EU költségvetését, átláthatóbbá, egyértelműbbé kell tenni. Ezt is támogatjuk és a bevételeknél, a költségvetési bevételeknél támogatandó a kivételek visszatérítések megszüntetése is. Úgy gondolom, hogy bizonyos részekről mélyrehatóbb elemzést kell azonban végezni a vállalkozó gazdasági tevékenységét jobban meg kell nézni az Európai Unióban. Különösen a szénkibocsátási adót át kell gondolni abból a szempontból, hogy az európai vállalatok versenyképességére milyen hatással lesz ez a versenyképesség korlátozása, kihathat ugyanis az EU költségvetés más bevételi lehetőségeire is. Úgyhogy ezt értékelni, elemezni kell. Én az új költségvetési bevételek felkutatása, terén inkább a pénzügyi tranzakciós adóra összpontosítanék. Itt könnyebb bevezetni, és ez szilárdabb és tisztességesebben alakul a megoszlása is a tagállamok között az EU-ban. Ami a kiadások oldalát illeti az Európai Unióról szóló szerződés. Előírja, hogy bizonyos szakpolitikákat az EU-nak finanszíroznia kell. Ebből a szempontból a költségvetés elég merev, nem eléggé rugalmas. Úgyhogy én támogatom a jelentésnek azt a gondolatát, hogy gondoljuk át, fontoljuk meg, hogy a közös mezőgazdasági politikát és más szakpolitikákat is meg kellene reformálni, amik pedig azokat, amelyek a legnagyobb költségvetési ráfordítást igénylik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Karel Fidler kollégái a szó, költségvetési szakbizottság alelnöke, a cseh köztársaság képviselőházában, méghozzá független parlamenti képviselő. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon sokat jegyzeteltem az elhangzott előadások alatt, és ellentmondásra figyeltem fel. Ártúj úr eh, mondta, azt hiszem, hogy a bevételek eh, körében a vám bevételek aránya csökken. És eh, nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetvédelmi politika szempontjainak betartására, illetve hogy az iparpolitikának alkalmazkodnia kell a környezetvédelmi elvekhez. Én azt látom problémásnak, hogy borzasztóan sok nem európai termék jelenik meg a piacainkon, és a világ többi részén működő gyártók versenyelőnyben vannak, hiszen nem kell betartaniuk a mi szabályainkat. Én a Csehköztársaság egyik kohászati övezetéből érkezem, és látom, hogy nem lehet versenyezni a környezetvédelmi előírások betartásával a kínai acélgyártással. A kereskedelmi partnereinknek is be kell tartaniuk a mi szabályainkat, hogyha mi piacunkon akarnak értékesíteni. Úgy gondolom, hogy csak vámtételekkel tudjuk megvédeni magunkat nem az a jó megoldás, hogy nem tartjuk be a környezetvédelmi szabályokat és növeljük a termelésünket. Protekciós intézkedésekre van szükség, de az Európai Unió úgy gondolom, hogy ezt a feladatát nem látja el, nem védi megfelelően az egységes piacot. Az EU bevételek között a vámbevételek aránya csökken, hallottam. Hát itt az alkalom, hogy növeljük úgy gondolom, hogy ettől egy sor európai cég versenyképesebbé is válna egyben. Azt is hallottuk, hogy Európában munkanélküliségi probléma van. A termelékenység nagyon sokat növekedett, munkanélküliség és munkaerőhiány is van egyszerre, ez azt jelenti, hogy az oktatási rendszer nem megfelelően működik. Elnök, köszönöm szépen. Nos, az acélgyártás terén az Európai Uniónak minden bizonyal meg kell változtatni a kereskedelem politikáját, és el kell gondolkodnia valamilyen védintézkedésen európaiak, több mint, az amerikaiak több mint 250 százalékos vámot alkalmaznak, az EU pedig 20 százalékot csak. Biztos, hogy erről beszélnünk kell majd. Izabel Toma következik az Európai Parlament szocialista képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a Monti Bizottság minden tagjának. Végre ki eh, lábalhatunk ebből a padhelyzetből. Eh, nagyon átláthatatlan ez a eh, helyzet. Az elnök úr mutatta, hogy milyen bonyolult Matrix keretében finanszírozzák az EU-t. A második probléma pedig az, hogy a rendszerünk teljesen ellentétes a szerződéssel. Lamassur úr emlékeztetett rá, hogy a, a saját forrásoknak kellene domináns helyzetben lenniük, de hát a tagállamoktól érkező pénz nem minősülhet e, saját forrásnak. Igazából csak lemondanak a tagállamok erről a pénzről, és évről évre e, olyan választás elé kerülnek a tagállamok, hogy e, az európai költségvetés bevételeit csökkentsék, vagy a saját pénzüket. Sajnos a biztos úr már elment, de mindenképpen üdvözlöm az Európai Bizottság szándékát, hogy 50%-os legyen a saját források aránya a következő több éves terv keretében, ennek nagyon örülök. Ugyanakkor értelmes adózási rendszert vezetnének be, környezetvédelmi és klíma szempontokkal, amit én is osztok. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni a környezetvédelmi átalakulás költségvetési vonatkozásairól is a cseh kollégával egyetértve, pedig azt mondanám, hogy megszavaztuk itt az Európai Parlamentben, hogy a karbonadó az importra is vonatkozzon az EU határain, olyan termékek importjára, amelyek széndiokszid kibocsátással jártak. Ami a tranzakciós adót illeti, fontos ez is, illetve a tisztességes, méltányos adózása, hogy a szakértők, a professzorasszony is mondta, talán a legfontosabb a tisztességes hozzáállás, ami az EU integrációnak a lényegét képezi, tehát méltányos adózást kell fenntartani, és mondjuk ki a multicégek ma, amelyek a legtöbb profitot szedik, fizetik a legkevesebb adót. Véleményem szerint a híres 0,005 százalék, amit az Apple Írországban fizet, botrányos. Nyilván a közös társasági adó alapterén is előre kell lépnünk, de ez még csak adó alap, és az immateriális tőkét nem veszi figyelembe. Fontos az adódömping megakadályozása. Két észrevételem lenne még. Az egyik a szubszidiaritással kapcsolatban Lamaszur úr, mert egyrészt úgy gondolom, hogy önnek teljesen igaza van, amikor a meglévő szakpolitikák új integrációjáról van szó, valóban vizsgálni kell a szubszidiaritást, ugyanakkor új politikák is kialakulnak fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban, gazdasági talpraállítással kapcsolatban, Juncker terv például, ahol ö, nincs mód szubszidiaritásra. Úgy gondolom, hogy ö, bátran ki kell mondani, ha nehéz is, hogy ö, nem folytathatjuk úgy, ahogy az FC esetében, hogy összekapirgáltuk a pénzt különböző költségvetési tételekből, például a menekültek esetében is különböző tételekből szedtük össze a pénzt. A biztonsági kérdések is nagyon sokba kerülnek. Nem lehet folytatni így Na, legközelebb majd befejezem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Tomá asszony. Alá Lamassur mindjárt elmegy, úgyhogy még megadom neki a szót, hogy ö, még az észrevételeit megossza velünk a szakértők előadásaira reagálva, illetve az első képviselőknek választadva. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm minden hozzászólónak a hozzászólását. Néhány észrevételem lenne, illetve részben válaszolnék a feltett kérdésekre. Úgy gondolom, hogy fel kell ismernünk, és ez nagyon jó hír, hogy az a menetrend, az a naptár, ami előttünk áll, lehetővé teszi, hogy kiegészítő tanulmányokat végeztessünk, ahogy Bereszki elnök javasolta, illetve arra, hogy mindenki otthon a saját házatáján megbeszélje ezt a dolgot, és a miniszterek tanácsában is. Hiszen a cél, ahogy Öttinger biztos elmondta, és ahogy a magas szintű csoport is javasolta, az, hogy készen álljunk a bevezetendő reformra oly módon, hogy 2020-tól be tudjuk vezetni a változtatásokat. Második észrevétel, meg kell különböztetni, ahogy a magas szintű csoportban tettük, azokat az új bevételeket, amelyek a 27-ek költségvetését gazdagítanák, illetve azokat a mm, bevételeket, amelyek a megerősített együttműködést finanszíroznák. Eddig kevés megerősített együttműködésünk van, de az európai csúcson több ilyen terv is felvetődött a pénzügyi tranzakciós adóról Berecki elnök és Izabel Tomá is említést tett, hogyha valaha megjelenik, leginkább megerősített együttműködést finanszírozhatna. Az Európai Központi Bank használnak megadóztatása, illetve a szenyoriális tevékenységek megadóztatása szintén. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a között is, amit a közeljövőben, ha nem is azonnal, de első szakaszban meg tudunk valósítani, és azt, amihez több időre lesz szükség. Személyesen én úgy gondolom, nem feltétlenül a magas szintű csoport véleménye ez, hogy a CCCTB, vagyis egy európai rész a társasági adóból, ahol ugye harmonizálnák az adóalapot, több időt szükségeltet meg kell állapodni, bízunk benne, hogy egyhangúan az adóalapról, és akkor még az adó mértékeről nem állapodtunk meg, és csak hosszú távon alakulhat ki ez a társasági adó rész, ami az EU-t finanszírozza. Nemzetközi téren nagyon sok javaslat történik ezekkel a dolgokkal kapcsolatban a moralizátor adók közé sorolnám én a karbonadót. Ezek nem feltétlenül hoznak majd pénzt. Minél inkább elérik a morális céljukat, mondjuk azt, hogy kevesebbet szennyezzen Európa, annál kevesebb pénzt hoznak majd Nyilván azért még lesz széndiokszid kibocsátás egy darabig. A vám bevétel is így alakult. Ugye korábban fő bevételi forrás volt, most meg szép lassan eltűnik. ezért érdemes egy egész csokor javaslatot felvetni, és nem csak egy lehetőségre építeni. Vereszki elnök úr hangsúlyozta, hogy fontos az egyensúly a kiadások és a bevételek között, és nem szabad a javaslatainkkal hátrányos helyzetbe hozni az európai cégeket a külföldi cégekhez képest és a széndiokszid adónál Nyilván, hogyha az EU-ban termelő cégeknek fizetniük kell, akkor az EU-ba importált javak után is fizetni kell, hogyha történt széndiokszid kibocsátás. Most figyeljünk oda az Atlanti óceán két partján mást alkalmaznak vámtételként. Egyik napról a másikra nem tudjuk emelni a e, vámtételeket. E, lehet a kereskedelmi arzenálunkat erősíteni és dömpingellenes intézkedéseket hozni, de magát az adó, a vámmértéket nem lehet csak így emelni. Mielőtt Lemeszúr úr e, elmenne, hadd kérdezzem meg, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nak nincsene meg az a kockázata, hogy a pénzügyi tranzakciókat is áthelyezik, elköltöztetik Európából, hiszen azt is el lehet. Nos, amit a pénzügyi szereplők mondanak, az szerint nem, másrészt nem hiszek benne, illetve ők azt mondják, hogy igen, de én azt mondom, hogy nem ez lesz, és az Európai Bizottság is kiváló tanulmányában erre mutat rá. Személyes véleményem pedig az, hogy az elkövetkező évek során a Brexit tárgyalások keretében a City jövőjéről nagyon bonyolult mechanizmusok fognak kialakulni, pénzügyi termékek, pénzügyi befektetések, EU és Egyesült Királyság között, az új fejlemények az USA-ban, szabályozás, dereguláció. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan nem tudunk előrelépni, tehát szerintem ez inkább a második generációjába tartozik a saját forrásoknak, de ez személyes véleményem. Nagyon köszönöm Elemez úrnak, most pedig folytatjuk a képviselők hozzászólásait. Antonio Missioni, aki a Költségvetési Bizottság tagja, valamint a kincstári szakbizottság tagja, és az olasz köztársaságból érkezett. Köszönöm, tisztelt elnök úr! A jelenlegi Európai Uniós költségvetésnek az összetétele kétségkívül fontos eleme az Európai Unió válságának, és a jövőben is rendkívül fontos lesz a közös európai projekt fellendítésének szempontjából. A Monti jelentés éppen ezért érdekes kiindulási pontot jelent, én szerintem vannak ebben olyan pontok, amelyek, amelyekkel egyet lehet érteni. A jelenlegi költségvetésnek a kritikáit már sokszor hallhattuk. Láthattuk, hogy milyen értékeléseket írtak a Monti jelentéssel kapcsolatban. Az a cél, mely szerint növelni kellene a saját forrásokat eh, az, a, az arány tekintetében, ezzel szintén egyet értek, és a saját forrásokat jó lenne összekötni a közös politika fő területeivel, gondolok itt a belső piacra, a fiskális területre, másrészt, szerint, másrészt pedig az energiaunió, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni harc. Rendkívül érdekesnek találtam a javaslatokat, amelyeket az előttem felszólalók osztottak meg velünk, mert ami a zöld saját forrásokat illeti. Szerintem mindenképpen el kell törölni a korrekciós mechanizmusokat, amelyek nem átláthatók, amelyek átláthatatlanok, és amelyeket bizonyos tagállamokban vezettek be az elmúlt évek során. Ugyanígy a szubszidiaritás elvét a költségvetés kialakításában tiszteletben kell tartanunk, annak érdekében, hogy a költségvetés a különböző szakpolitikákat jól tükrözhesse. Ugyanígy alapvető fontosságúnak tartom azt, hogy az Európai Uniós állampolgárok állampolgárok egyetértenek az új mutatókkal, amelyekkel jobban, mélyebben elemezni lehet a nettó áralakulását a közös politikának. Ugyanis itt nem csak puszta monetáris számolásról van szó, hogyha csak így állunk hozzá a számokhoz, akkor a közösségi költségvetésben nem fognak bízni az Európai Uniós állampolgárok. Hogyha az a célunk, vagy legalábbis a többségünk számára az a cél, hogy fellendítsük a közös Európai Uniós építkezési folyamatot, ahhoz növekedésre van szükség, magának a költségvetésnek növekednie kell, ez jelenleg a GDP, közös GDP 1%-át képviseli, vagyis nem is releváns, elhanyagolható. Szükségünk van a növekedésre, a költség, közösségi költségvetés növekedése nem jelenthet többé tabut. Fiskális semlegességre van szükség, és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására. Az Európai Uniónak a felrendüléshez viszont mindenképpen meg kell emelnie a költségvetését. A közösségi szinten működő vállalkozásokat is segíteni kell, ugyanis szinergiára van szükség. Van egy másik téma is, ami nincs benne a jelentésben. Egy új eszközről van szó, amelyre, amelyel ö, saját forrásokat lehetne növelni. Itt a közö, közösségi Európai Uniós kibocsátásokról van szó, illetve a nemzeti parlamenteket jobban bele kell vonni, nem formális szinten, a költségvetés értékelésébe, a közösségi költségvetés értékelésébe. Erről hallhatunk az egyik felvezető beszédben is. Erre mindenképpen szükség van. Jelnök, köszönöm. A szó Breckman Norbert Breckmané, aki a Bundestag képviselője, és a Költségvetési Bizottság tagja, a CDU-CSU frakció tagja. Brekman úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontot szeretnék megvilágítani, amelyek a saját erőforrások tematikáját talán kicsit vonzóbbá tehetik, vagy nem. Örülök, hogy önök is rámutattak arra, hogy egyeztetni kell a nemzeti és az európai eszközök között, akkor, amikor nem akarjuk elpocsékolni az adókat. Erre utaltunk az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán, hogy sok hasznos dolog történt, de megkérdőjelezik ezt azáltal, hogy a nemzeti parlamentek további csökkentést kértek másrésztről. Felmerülnek kérdések annak kapcsán, hogy a több éves pénzügyi keretet meg kell -e tartani. Hét évre előre tervezünk, ugyanakkor azt is elmondják, hogy ez nehézségeket jelenthet, mint például különleges helyzetek, mint például a migráció, ezek azt igénylik meg, hogy ezt az alapot a, a normális eseteken kívül is fel tudjuk használni, pedig nem erre lettek ezek létrehozva. A jövőben mindig lehetnek különleges faktorok, és hogyha és hogy ezt figyelembe kell venni. A kérdésem az az, hogy felhagyunk -e ezzel a 7 éves periódussal, vagy inkább rátérünk új bentenezdi parlamentek az egy-két éves költségvetési periódusokra, hogy rugalmasak lehessünk. A kérdés az is, hogyha olyan szabályköröket hoznak létre, hogy pénzügyi stabilitás jön létre, akkor ez azt jelenti, hogy 28 tagállamnak kell megfizetni azon károkat, amelyek az eurózónában történtek. Én ilyenfajta készséget nem látok, sőt azt hallom az Európai Bizottság részéről, hogy nagyon sok javaslat van arra, hogyan tudunk kiadni még több pénzt, viszont nincs arra eltökéltség, hogy a meglévő szabályokat, szerződéseket szigorúan betartsák. Szerintem ez a hitelesség kérdése hiszen ezáltal is növelhetnék a nemzeti tagállamok bizalmát az EU-val szemben. Hogyha megvan ez a bizalom, akkor lehet további lehetőségeket kiaknázni az európai intézmények számára. Köszönöm Gerard Döpre a szó, aki a Költségvetési Bizottság tagja az Európai Parlamentben. Belga képviselőről van szó, aki társjelentéstevője a saját forrásokkal foglalkozó anyagnak. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Nagyon röviden szeretnék felszólalni. Először is szeretnék ismételten köszönetet mondani a Monti csoport, a Monti jelentésért, és az előttem felszólalóknak is szeretnék köszönet mondani és gratulálni, ugyanis véleményem szerint olyan hozzászólásokról, anyagokról van szó, amelyek valóban ö, szakmailag igen kidolgozottak. Én leszek ennek az anyagnak a jelentéstevője, tehát az új saját forrásoknak a bevezetése. A mostani rendszer, ezek a kedvezmények, ezek az illegitim alapok, amelyek a költségvetésen kívül napvilágot látnak, és a ezek a szent és sértetetlen elvek valóban egy tartatatlan helyzethez vezettek. Olyan költségvetésre van szükség, amelyre a szakpolitikákat finanszírozni tudjuk, és új kihívásokra is választ tudunk adni. Tehát a költségvetésnek az új szakpolitikák, új területek finanszírozását biztosítania kell. Az előttem felszólalók ellentétben én meg vagyok biztos, meg, én meg vagyok győződve arról, hogy nem mi, hanem önök döntenek a forrásokról. Amikor több éves pénzügyi keretről, európai nős költségvetésről beszélünk, akkor ezeket a döntéseket a kormányok ö, hozzák, a nemzeti tagállami kormányok. Tehát itt alapvető ö, fontosságú tartalmi vitára van szükség a tagállami parlamentekkel nagy témákról. Ezen között a témák között említhetnék párat Említek is, ugyanis itt az új saját források bevezetéséről van szó, és ez majd meghatározza az eszmecserénket. Egyik ilyen téma a tagállamok parlamentjeivel kapcsolatban, van, aki erre már válaszolt, van, aki még nem. Együtt, egyet kellene értenünk abban, hogy hosszú távon a költségvetésnek, az Európai Uniós költségvetésnek az 50%-a az saját forrásokból származzon. Tehát a tagállami hozzájárulások nem lehetnek többek, ennél. Ez olyan céle, olyan céle, amelyen meg, amelynek a tekintetében meg tudunk egyezni. A második dolog, az elnök úr az ismét utal, ez, az imént utalt rá, hogy az egy százalékos küszöb, az vajon szent szabály-e, vagy esetleg lehet tárgyalási, képezheti a tárgyalás alapját. Vagy elfből azt mondjuk, hogy ez egy százalék, ez örökkévaló, és mindig így lesz, ez nem lehet hozzányúlni. Harmadik dolog, mindenki egyetért, vagy legalábbis a szakértők már elmondták, hogy ez, a, ez az új mm, saját forrásokra alapuló rendszer nem alapulhat egy forrásra, egy egész kosára van szükség. Miért? Legalább három-négy dolog miatt. Vannak olyan források, amelyek minden tagállamra kihatnak, a szakértők erre már kimutattak. Második dolog, ahogyan Lemaszúr úr mondta, vannak olyan adózási formák, amelyek, vagy adók, amelyek rombolnak. Harmadik dolog, a saját forrás, az egy pozitív, elő, pozitív fejlődést mutat. Pozitív forrást. Ennek a ennek az egész kosárnak a kiválasztásához szükségünk van valódi beszélgetésre, arra, hogy megnézzük, hogy mi kell, hogy ebben a kosárban benne legyen. Negyedik dolog, nagy kérdés, a bevezetésnek a ritmusa, illetve a körülményei, hogyan lehet az új saját források rendszerét bevezetni. A bizottságnak új javaslatokat kell kidolgoznia év végéig az új többéves pénzügyi keretről. Ez hét évre meg fogja határozni a kiadásoknak a felső küszöbét. Ahogyan önök is mondták, ez egy elképzelhetetlen bekorlátozottság, amelyel nem tudjuk az esetleges váratlan eseményeket kezelni. Ott van még a Brexit is, a mostani számok alapján eltűnik majd körülbelül 10 milliárd eurós bevétel a Brexit-tel, ilyen számokról lehet mostanság hallani. Kettőféleképpen lehet ezt csökkenteni, vagy a kiadásokat csökkentjük, na, szerintem ez nem megvalósítható, vagy pedig vagy pedig kipótoljuk ezeket a hiány, ezeket a hiányokat. Legi 10 milliárdról van szó, amelyet be kell fizetni a közös kasszába. Első szakaszban lehet-e az, hogy ez a 10 milliárd euró, ez valamilyen új saját forrásból, vagy esetleg új saját forrás formákból származzon, hogy ne kelljen a nemzeti költségvetési hozzájárulásokat tovább növelni, annak ugyanis minden országban ö, azonnali hatása lenne a költségvetési terhekre. Egy kérdés, mindjárt végzek, tisztelt elnök úr. Tehát ezek plusz, plusz források. A parlamentek, a tagállami parlamentek vajon egyet tudnak-e érteni abban, hogy a külön európai politikákból származó adók, például a versenyképesség, és a versenyképességi szabályoknak a betartása. Ugye itt vannak büntetések az Európai Bíróság döntésének megfelelően. Vajon legitim lehet-e az, hogy a közös politikák alkalmazása, közös európai, a, európai politikák alkalmazásából származó adók vagy, vagy büntetések, azok visszaforgatásra kerüljenek. Van ugye ez az ETS rendszer, vajon amit az embereknek fizetniük kell, hiszen az ETS rendszert szervezetten fogják kezelni, vajon el lehet érni azt, hogyha van egy ilyen elvünk, akkor minden egyes alkalommal, amikor egy közös ö, politika megjelenik, egy külön közös politika, akkor ez hozzájáruljon az európai költségvetéshez, mint plusz ö, bevétel. Ezek a kérdéseim, ezek fontos kérdések. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig a szó Zseszek Szesziné, aki a lengyel parlament képviselője, a közfinanszírozási bizottság tagja és EKR képviselő. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok. Köszönöm, hogy részt vehetek ebben a rendkívül érdekes eszmecserében, amely mutatja, hogy milyen sok munkát végzett a parlament valamint a magas szintű szakértői csoport. Monti úrnak és a szakértői csoport többi tagjának szeretnék köszönetet mondani és gratulálni nekik ez a hatalmas munkához. A jelentésnek a konklúzióiból sokat támogatni kell, főleg itt a kedvezmények kapcsán. Fontos a bevételi, az európai bevételi rendszer mm, szempontjából, hogy átlátható, érthető legyen. Az európai állampolgárok természetes módon szeretnék tudni, hogy hogyan is áll össze a költségvetés. A költségvetés alapvető fontosságú európai dokumentum, amelynek nyitottnak és átláthatónak kell lennie. Ahogy keressük a saját forrásokat és egyéb bevételi forrásokat, el kell gondolkodnunk az alapvető elveken is. A pénzügyi tranzakciós adókról el lehet esetleg gondolkodni, de a karbonadó olyan dolog, amelynek a kapcsán még további elemzésre van szükség. Itt az európai gazdaságnak a versenyképessége merül fel kérdésként. Elnök úr említette a szolidaritást, mint a szolidaritás, mint az Európai Unió egyik alapja. Az Európai Unió állampolgárai még mindig különböző életszínvonalak szerint élnek, a fejlődési szintek is mások. Például a lengyel fejlődés az a szén energiától még mindig függ. Lehetnek más politikai, szakpolitikai opciók, amelyeket átviszünk, de ezek negatív hatással is járhatnak, visszaüthetnek. Ugyanis, hogyha egy, az egyik országban egy valamilyen politikai intézkedést bevezetnek, akkor előfordulhat, hogy a nincs kedvezmény politikát ez aláássa. Ami rendkívül fontos az az, hogy amikor környezetvédelmi szakpolitikákat, megoldásokat tárgyalunk, akkor ne felejtsük el, hogy itt vannak a harmadik országok is. Úgy lehet megfelelő szakpolitikákat kidolgozni, hogyha felmérjük a lehetőségeket, a vám lehetőségeket, Lemeszor úrnak itt igaza van, ezekkel kapcsolatban valóban óvatosnak kell lennünk. Elnök természetesen, de a külső határokon bevezetett vám karbonadó, hát ez érdekes lehet. Most François Maxnak adnám meg a szót, aki szenátus, a szocialista frakció tagja, és a Költségvetési Bizottság tagja. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönöm, hogy a felszólalók ismertették ennek a jelentésnek a tartalmát, amelyet a magas szintű szakértői csoport készített el. Nagyon örülök, hogy megosztották velünk azt a gondolatot, mert szerint konszenzus rajzolódik ki, mind a diagnosztika tekintetében, mind az ütemterv tekintetében. A szendéknyilatkozat már megszületett, meg kell reformálni az európai költségvetést. Na de a megvalósításnak a tekintetében már kettő útunk van, kettő útat látunk kirajzolódni, úgyhogy itt kérdések merülnek fel. Először is, mert ami a szándékokat illeti, ezek természetesen nagyon jók, ugyanis ugyanolyan eszközzel többet tudunk majd tenni az európai szintéren, és a tagállami szinten tudunk spórolni Persze ez nagyon jó szándék, na de, hogyha azt halljuk, hogy az Európai Uniónak a kiadásai majd a nagyobb hozzáadott értéket képviselő szakpolitikák felé mennek fel, akkor itt kérdések merülnek fel, hogyan is, hogyan is működnek majd ezek az áthelyezések, melyik programmal lehet majd esetleg spórolni, melyiken nem, ezt nem pontosították. Lenne egy kicsit technikai jellegű kérdésem is. Az egyik aggodalomra okot adó téma ma az az elő láthatós, előreláthatóság, a tagállami költségvetés hogyan fog hozzájárulni a közösségi költségvetéshez. 2013-ban 2 milliárd euróval több volt, volt olyan, euró, volt olyan év, ahol egy vagy másfél milliárddal kevesebbet fizetünk be, tehát az előreláthatóság, a kiszámíthatóság kérdése felmerül itt minden egyes tagállamban ezzel foglalkoznak-e az elérendő célok között. Lenne még egy kérdésem a megtérüléssel kapcsolatban. Erről is volt már szó itt a korábbiakban. Mindenképpen szükség van kiegészítő eszközökre, hogy az európai állampolgárok értsék, hogy melyik tevékenységünkre miért is van szükség. Az Európai Bizottság és a Parlament 2017-ben eh, kíván-e ilyen jellegű munkát végezni. Milyen fő mutatók kat lehet, kell itt figyelembe venni, és az elemzéseket, az elemzések tekintetében milyen elveket kell figyelembe venni, hogyan tudjuk a közvéleménynek jobban elmagyarázni, hatékonyabban elmagyarázni, hogy miért, milyen is, miért is érdeke mindenkinek a közös költségvetés finanszírozása. Még lenne egy gondolatom, talán Káfin úr tudná erre legjobban válaszolni, hiszen Lemeszul úr már elment. A magas szintű szakértői csoport saját forrásokkal foglalkozó jelentése nem vette fel a javaslatok közé a közúti fuvarozással kapcsolatos adókat, ez az Eurovinyet mm, ötlet, javaslat. Szeretném tudni, hogy mi ennek az oka, mik ennek az okai, miért nem foglalkoztak a jelentésben ezzel az opcióval, esetleg valamilyen um, te technikai dologról, vagy politikai dologról van szó, amiért nem fogadják annyian ezeket az intézkedéseket. Elnök, ami a kiszámíthatóságot illeti, én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt um, torzítás van a kötelezettségvállalások és a befizetések között. A tagállami, kötelezett tagállami um, hozzájárulások a kifizetésekre alapulnak, befizetésekre alapulnak. Minden évben kötelezettségvállalásokat szavazunk meg, mondjuk 2018 157 milliárd euró, de már most 130 milliárdos befizetésekről van szó, és azt a jelentést, azt a jelen láthatjuk, hogy nem a tagállamok kérik ezeket a fizetéseket, mint hogyha mm, a különböző programokban egy kis késlekedés lenne. Ez aggodalomra ad okot, és most a tagállami képviselőkhöz, illetve a pénzügyi költségvetési tagok hoz szólnék. Vajon a tagállamoknál itt nehézség van-e, nem tudják -e kifizetni a megfelelő kifizetéseket, és mindenki spórol, mindenki próbálja megszorítani a költségvetést, de ezért vannak-e késlekedések? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig a következő. Vajon ennek az oka az az-e, hogy összetettek a tenderek, amelyeket az Európai Unió hirdet meg, a hitelekhez, vagy ezek túl összetettek-e? Ezek a kérdések merülnek fel bennünk. Önök tagállamként végül is vissza kell, hogy fizessenek alapokat, ugyanis nem hívták le megfelelő hitel keretet. Ez igazán nagy nehes, nehézség számunkra, ugyanis az Európai Unió próbálja támogatni a beruházásokat, befektetéseket. A pénzügyi keret két-három évig még nem jól működik, jó-jó hatást láthatunk, ezt Döpre úr is említette. A pénzügyi többéves pénzügyi keretnek az elején még kevés a fizetés, a végén pedig már egyre és egyre több a nem befizetett tétel. Ezt láthatók 2013-2014-ben is. Most lezárom a, ezt a zárójelet, és átadom a szót az Európai Parlament egyik képviselőinek Vladimir Monkának, aki a, a szocialista frakció tagja. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Támogatom mindazt, amit elmondtak az imént, a nemzeti költségvetési deficit számos országban abból adódik, hogy késői kifizetések vannak, és ezt a problémát a bizottság is azonosította. Ez nehézséget okoz a több éves pénzügyi keretek tervezési időszakában is a tagállamokból a polgármesterek amiatt panaszkodnak, hogy nem kapják meg a pénzt. Nem működik a rendszer, mert ez az előreláthatóságon alapul, de ez nem működik. Hadd mondjak egy példát. Három évvel ezelőtt nyomást csakoroltunk a tanácsra, azt mondtuk, hogy több pénz kell a Frontexnek, amely a külső határainkat védi. Azt mondtuk, hogy ez sürgős, a tanács pedig azt mondta, hogy nem, ezután pedig bekövetkezett a katasztrófa. A tanács ekkor megháromszorozta a költségvetést, de hát így ez nem működik. Meg kell felelnünk a romai szerződésnek, meg kell találnunk a saját erőforrásainkat, és örülök annak, hogy Monti úr csoportja, és Kálfin úr, és mások is előkészítették ezt a nagyon magas szintű dokumentumot. Örülök annak, hogy figyelembe veszik az Európai Unió számára a zöld költségvetés lehetőségét. Ha valahol kibocsátás van, akkor meg kell azt adóztatni. Így lehet segíteni a saját gyártóinkat is, mert különben kiszorulnak a piacról. Ez eh, lehetne az az eszköz, amelyen végrehajthatnánk a párizsi megállapodást. Mi, hogyha segítenénk az európai költségvetést, akkor azáltal az európai környezetet is támogatnánk. Az európai állampolgárok úgy vélik, hogy mi ellopjuk a nemzeti költségvetésből a pénzt, és azt az európai költségvetésből rakjuk, de ez nem így van. A 97%-a ennek a pénznek visszafolyik a nemzeti költségvetésekbe, vagy máshova. Úgy gondolom, hogy együttesen vannak dolgok, amelyeket hatékonyabban tudnánk elvégezni. Ha már van egy közös biztonság és védelmi politikánk, akkor több száz milliárd eurót tudnánk megtakarítani a közös közbeszerzés által évente. Ez óriási lehetőség. Ehhez azonban az kell, hogy sokkal intelligensebb legyen az európai költségvetés. Egy olyan költségvetésre van szükség, amelyel kapcsolatban az emberek úgy élik, hogy valamit a költségvetés értük tesz. Merci, collègue Manka. Donc... Köszönöm szépen, kedves Manka kollega. Ezzel végére értünk a hozzászólásoknak, az itt jelenlévő képviselők hozzászólásainak. Úgy látom, hogy nincs, nem kérnek többen szót. Ezért megkérem Kalfin urat, hogy tegyen meg észrevételeit, reagáljon a szakértők szavaira is, illetve válaszoljon a képviselő társak által feltett kérdésekre. Igen, ott még valaki kéri a szót, kérem mutatkozzon be. Köszönöm. L'intervenant est Jörgen Anderson. Jörgen Anderson kollégáról van szó, aki a svéd parlament pénzügyi szakbizottságának tagja, a mérsékelt párt képviselője, az EPP tagja. Öné a szó. Ah, ja, ledsen. Köszönöm szépen. Szerettem volna én is hozzászólni ehhez a témához. Svédországban kicsit más a hozzáállás. Nem szeretnék most belemenni a részletekbe, de nem az a helyzet, hogy elleneznénk az EU projektet, pont ellenkezőleg nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt folytassák, és ezért ezen közösen kell dolgoznunk, hogy az EU szerepét a világgazdaságban, a világpolitikában még erősebbé tegyük. Ez egyértelmű. Szeretném azt is elmondani, hogy nem arról van szó, hogy mi szkeptikusan szemlelnénk a saját források kérdését. Szembe kell néznünk a kihívásokkal, és nem tudjuk csak a saját érdekeinket követni hogy egy példát mondjak, Svédországban a legmagasabb az adómérték világszerte. Hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy jó befektetéseink vannak, sokkal befektetés, jó a gazdaság, a magas adómérték ellenére is. Vannak azonban más elemek is, amelyeket figyelembe kell venni. Jó példákat láthatunk itt Svédországban. Azt láthatjuk, hogy világszinten, de európai szinten is jó a fejlődés. Nálunk azt mondják, hogy protekcionisták vagyunk, visszavonulunk, de fontos az, hogy kiálljunk a nyíltsággal, nyíltság mellett. A svéd nyíltság jól működik, a több belső piac, a vagyon jobb elosztása, ez mind fontos. Szerkezetváltást láthatunk az iparban, és miért mondom mindezt? Néha az lehet a benyomásunk, hogy az EU költségvetése óriási, 1 százalék, maximálisan 1 százaléka ez. A GDP-nek nagyon bonyolult ez a különböző kedvezményekkel és más elemekkel, amelyeket bele kell számolni, de az EU költségvetése 1 százalékot tesz ki, És nem lehet azt hinni, hogy egy százalékkal minden problémát meg lehet oldani. Másképpen kell gondolkodni, be kell indítani a növekedést, mit lehet tenni a gazdaság számára. Ez több bürokráciát jelent, több adminisztrációt jelent, és ez bizonyára nem lesz a megoldás. nem megoldás az, hogyha új adókat keresünk. Ez nem lesz megoldás. Azon kell lennünk, hogy az állampolgárok jobban lássák mindennek a hasznát. Kevesebb bürokráciára van szükség. El kell azon gondolkodnunk, hogy milyen fajta adókat választunk és alkalmazunk, ugyanis ezek különböző módon hatnak a különböző országokra, és ezt figyelembe kell venni. A pénzügyi tranzakciós adó esetében ez kihathat más országokra is. Ezt meg kell érteni. Európa különböző, és ezeket a különbözőségeket is tiszteletben kell tartanunk. Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy egyetlen adó nemet tudunk itt találni. Ez itt a nehézség. Nem lehet csak a saját érdekeinket védeni, nagyobb rugalmasságra van szükség. Mindig arról beszélünk, hogy több adóra van szükség, növelni kell az adómértékét. Mindenki azt mondja, hogy több beleszólást szeretnének a, az Európai Unió bevétele szempontjából, most központilag értve nem az állampolgárok mondják ezt. Nagyon gyakran előfordul ez, és azon kell elgondolkodnunk, hogy mi hogyan beszélünk az állampolgárokkal, milyen fajta célt követünk miről is szó, szól az Európai Unió projektje, mi a célunk. Ezért fontos az, hogy egyértelműek legyünk, átláthatóak legyünk. Nagyon fontos egy olyan, nagyon fontos hogy olyan EU projekt jöjjön létre, amelyet mindannyian értenek és mindannyian támogatnak. Mert amit teszünk, az nem mindig ennek felel meg. Ennyit szerettem volna elmondani. Úgy gondolom, hogy sok még a teendő. Remélem, hogy közösen ezt elvégezhetjük. Remélem, hogy megtaláljuk az utat, és az európai versenyképességet erősíteni tudjuk, de itt arról is szó van, hogy növekedést érjünk el, és utána az EU költségvetését is növeljük. hogyha több a költségvetésben a pénz az EU szinten, akkor abból minden tagállam profitál. Arra kell koncentrálnunk, hogy növekedést érjünk el, és hogy több pénz menjen az EU költségvetésbe. Köszönöm. Nos. Van-e kérdéseik, észrevételük? Köszönöm. Megadom a szót Ivano Kajfin úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az összes részvevőnek, aki hozzászólt a vitához. Tavaly volt egy kormányközi konferencia, akkor még nem állt készen a jelentés. Hasonló témákról volt azonban szó az európai költségvetés vonatkozásában. Őszintén szólva, ma is az az érzésem, hogy van tér a konszenzusra, a jelenlegi költségvetés ugyanis nem kielégítő a nemzeti parlamentek számára és az Európai Parlament számára sem, ez nem intézményes probléma, együtt vagyunk felelősek az adófizetők pénzének nyomon követéséért jó lenne a hatékonyabb, jobban működő, rugalmasabb, átláthatóbb lenne az európai költségvetés, és erről tovább kell tehát egyeztetnünk, hogy végeredményben konszenzusra jussunk azzal kapcsolatban, hogy mit kell megváltoztatni. Tisztelt elnök úr, a jelentésünk ben ismertettük, hogy milyen észérvek állnak a mögött, hogy a költségvetést meg kell, és hogy hogyan kell megváltoztatni. Több lehetőséget felvázoltunk, több bevételi forrást, kiváló elemzést készítettek erről a tudományos szakemberek, akiket hallottunk itt a Monti munkacsoport munkája során több alkalom is volt ilyen előadások meghallgatására, és figyelembe is vettük a konklúzióikat a jelentésünkben. De az alapvető logika az, hogy nem határozzuk meg a saját forrásokat, csak felvázoljuk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy hogyan kombináljuk ezeket, hogy a kosarat mivel töltjük meg, ez még vita tárgyát képez, és természetesen a legjobb az, hogyha egy olyan kosár alakul ki, ami többé-kevésbé méltányosan figyelembe veszi a különböző tagállamok szempontjait, és amely elkötelezett az EU értékei és feladatai iránt. Tehát ezt próbáljuk mi javasolni az ajánlásainkban, és azt is, hogy a különböző forrásokat kombináljuk. Egy Frank szenátor rákérdezett, hogy lesz-e út, adó, Nyilván különböző forrásokról folyhat a vita, és azok különböző kombinációiról. Egy pár kérdésre is szeretnék válaszolni, amelyeket itt feltettek. Én nagyon támogatom azt, amit Stani úr mondott, hogy mutatókat kell kialakítani annak érdekében, hogy a netto bevétel kiszámítható legyen. A, a, nincs gyakorlatilag nettó mérlege az Európai Uniónak, nem lehet pénzben kifejezni az EU hasznát. Például Lengyelországban, hogyha egy eurót infrastruktúrába fektetnek, abból 50 cent a német építőipari cégekhez kerül. Tehát nagyon nehéz uh, kimutatni mindezt. Rotterdami kikötő például azért olyan sikeres, mert az egységes piac virágzik. Hát nagyon sokféle példát eh, lehet mondani, nagyon nehéz eh, kiszámolni, hogy mennyit ad be egy tagállam, és mennyit kap vissza. Ugyanakkor fontos lenne valamilyen mutatóknak a kialakítása, vagy valamilyen eszköztár kialakítása, mert az állampolgárok szeretnék tudni, hogy mennyit fizetnek be, és mennyit kapnak vissza az EU-tól. Nem is a költségvetés méretéről beszélünk itt, ez nem tárgya a csoportunk munkájának, és szándékosan nem akartunk vele foglalkozni, hogy miért. Nos, az Európai Unió államháztartásában változások lesznek mindenképpen. Például azzal kapcsolatban, hogy az e, közös valuta fennmaradhasson, ugye átalakításokra kerül majd sor a szakpolitikáknál, kifizetéseknél. A jelenlegi helyzet, a jelenlegi rendszer nem fenntartható, ki kell uh, gondolni, hogy melyik eszköz mire szól. Ugyanez vonatkozik a kötvény kibocsátásra, meg a hitelfelvételre. Per definíció nem, nem lehet az európai költségvetést kölcsönökkel meg terhelni. Nem, az nem lehet deficites, nem lehet hitelből finanszírozni, fiskális stabilitás nagyon fontos. Erről is vitát kell folytatnunk majd, átfogó kép kell, hogy kialakuljon a közpénz újraelosztásáról, makroökonomiai eszközökről, és ezek egyike az EU költségvetése, amely az európai szakpolitikák finanszírozását szolgálja tehát lét kell, létre kell ennek is jönnie, megfelelő módon, megfelelő keretek között, és a különböző eszközök egymással kapcsolatban is állnak. Blockman úr nagyon érdekes kérdést tett fel, illetve észrevételt tett. Persze erről is szó lett, de amikor a rugalmasságról beszélünk, és közben 7 éves pénzügyi tervünk van, nem szabad szélsőségekbe esni. Ugye a kiszámíthatóság fontos, ezért alakult ki a 7 éves tervezés a nagy pilléreknél, amilyen a mezőgazdasági politika. Úgy tűnik, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Ugyanakkor meg kell tartani az európai pénzügyek kiszámíthatóságát, fenntarthatóságát, erről is tárgyalnunk kell a következő pénzügyi időszak előtt. Nagyon tetszett nekem a példa, amit a külszolgálat épületeire hoztak itt, saját országom diplomáciai szolgálatát ismerem csak, nem tudok olyan országról, amely szívesen lemondana egy eszközről a közös külszolgálat érdekében. Na de Európát ugye diplomáták irányítják, ráadásul a koreperben. Igen, elnök úr. Szóval van valami, ami nagyon fontos, a konzuli szolgálat, amit ugye a, e, az európai mm, külügyi szolgálat nem vesz át, ugye ők végzik, a konzulok e, e, végzik a munka dandárját, a konzuli tevékenységet az EKS nem akarja átvenni, azt a tagállami képviseleteknek kell ellátniuk. Tehát érdekes volt ez a példa itt a többlet beruházásokra, a megkettőződésekre. Volt egy sor nagyon érdekes kérdés, amit Döpré úrtól kaptunk. versenyjogi bírságok az EU költségvetését hízlalják, e, pillanatnyilag a tagállamokét hízlalják, ez egy nagyon érzékeny kérdés, amiről szintén eszmecserét kell folytatnunk. lehetséges egy olyan konszenzus, ahol 50% a saját források arány, 50% pedig máshonnan jön. Mindenről részletes vitát kell folytatni, nem szabad halogatni azonban a vitát, mert az Európai Bizottság már most megkezdi kidolgozni a tervezetét a következő pénzügyi időszak költségvetésének, és az év végéig be is fogja azt mutatni. Tehát most kell a vitát lefolytatni, a tanulmányokat, a szimulációkat elkészítetni, stb annak érdekében, hogy jó megoldási javaslataink legyenek a folyamat végén. az elnök úr válaszolt Mark szenátor úrnak a költségvetés rugalmasságával, kiszámíthatóságával kapcsolatosan. Csak annyit tennék hozzá, hogy leszámítva azt, hogy vannak ugye a kifizetések és a kötelezettségvállalások, és közöttük eltérés van 2013-ban éppen Franciaországgal fordult elő, hogy két milliárd volt a kifizetési szükséglet Franciaországban, és ez azzal a kockázata járt ez, hogy Franciaország a túlzott deficit eljárás alá esik, mert Franciaországnak ennyit kellett befizetnie az európai költségvetésbe. Az európai szemeszter keretében erről is beszélni kell. A tagállamok nem teszik lehetővé az Európai Bizottság számára, hogy kincstárként kezelje a készpénzt. Még egy dolog, amit szerintem meg kell változtatni. Ha az eljárás nézzük, Kölcs, francia költségvetés befizetéseit, tehát mi kerül a francia költségvetésbe? Az Európai Bizottság eh, előrejelzéseit csökkentik eh, nemzeti szinten, és ezt teszik bele a költségvetésbe, hogy mi alapján, azt nem tudjuk. Tehát a pénzügyminiszterek mindig úgy döntenek, hogy eh, kevesebb pénzt terveznek be kifizetésként befizetésként, tehát az év közepén érkezik mindig egy többletigény, amit aztán a nemzeti költségvetésnek nagyon nehéz kezelnie. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy a nemzeti költségvetéseket az európaival koordináljuk, ez jelenleg nem zajlik hatékonyan. Erről egyeztetni kell, ezt orvosolni kell. Elnök úr, azt hiszem, hogy a kérdések nagy részére megválaszoltam. Köszönöm. Most pedig eh, Adolf és Nerudova asszonyhoz fordulok. Az ő előadásuk eh, különösen érdekes volt, eh, sok hasznos információval szolgáltak, és nagyon ígéretesek voltak. Esetleg kiegészítik -e őket? Néhány utolsó megjegyzést szeretnék tenni hogyha megnézzük azt, hogy az EU költségvetéssel mit lehet elérni, hogyan tudjuk az állampolgárokat jobb helyzetbe hozni, itt óriási lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a bevételi oldalt, és ezért hiszek abban, és erre ösztönzöm önöket is, hogy foglalkozzanak a zöld saját forrásokkal. Hogyha megnézzük azt a nagy befektetési szakadékot, amit Európában láthatunk, és eh, amely főként a piaci torzulásokból fakad, és a fenntartató fejlődési kötelmű kapcsán is beszéltek erről, szerintem az Európai Unió tényleg egy olyan egyedülálló blokká válhat, amely tényleg eh, megmaradhat eh, a legversenyképesebbnek, és ehhez az kell, hogy egyszerűen vizsgálják meg a zöld saját erőforrások pozitív oldalát. Tudom, hogy nem ez a legvonzóbb, nem a legvonzóbb most a költségvetésről beszélni a Brexit kontextusában, de nagyon sok érv hangzott el emellett. Sok sikert kívánok Önöknek, és mi készen állunk arra, hogy segítsünk Önöknek. Madame Nerudova a asszony. Ugyanezeket mondanám én is el megjegyzésként. Úgy vélem, hogy arra kell koncentrálni, hogy be lehessen zárni ezt a fenntarthatósági hézagot, hogy legyen kapcsolat az EU stratégiák, illetve az EU költségvetés között. Köszönöm. Donc nous voici au terme de... Hölgyeim és uraim, ezzel a végére értünk a műhely munkánknak, ami azzal volt kapcsolatos, hogy milyen konklúziókat vonhatunk le a Monti jelentésből. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki részt vett a vitában. Külön köszönet illeti az előadókat, Lemeszur urat, Kalfin urat, Öttinger biztost, illetve Adolf és Nerudova asszonyt. Le vagyok nyűgözve, nagyon nagy a konszenzus ebben a témában. Bár eh, mindenki elismeri, hogy eh, a költségvetési ciklus vége felé járunk, és, eh, az, és hogy az európai költségvetésnek annyi korlátja van, hogy nem is igazi költségvetés, 7 éves keretek annyira merevek, az Európai Parlamentnek az az érzés, hogy hemiplégiás, vagy végtag bénül, bénult, mert nem igazán lehet semmit megváltoztatni, és a különböző mechanizmusokkal, visszatérítésekkel operálnak a tagállamok, még a pénzbírságok sem az EU-t illetik. Különleges helyzetben egy csomó külső szatellit jellegű alköltségvetés jött létre, amit nem ellenőriz az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek sem. A pénzügyi stabilitási mechanizmus az eurozóna országai esetében sem a nemzeti parlamentek, sem az Európai Parlament által nincs felügyelve, ez a legszélsőségesebb példa. Tehát olyan a költségvetése az EU-nak, amit nem lehet bemutatni, elmagyarázni az állampolgároknak. És amikor válságok alakulnak ki, akkor mindig felvetődik, hogy mit is csinál Európa. Ez veszélyt jelent, amikor ugye népszavazásokat tartanak az EU-ból való kilépésről. Nehéz az EU-ban maradás mellett érvelni az átláthatatlanság miatt lehet, hogy sokan a kilépésre szavaznak közös politikai felelősségünk ez a költségvetés. Látjuk, hogy húzigáljuk jobbra-balra, a tanács és a parlament között is nagyon bonyolult a kapcsolatrendszer, a bizottság azt mondja, a, a tanács azt mondja, hogy sikerült ugye csökkenteni az EU költségvetését, de ez nem igazán dicséretes az EU imidzsét illetően. 28 tagállam, talán jövőre 27 tagállamon belül. Van még az euróövezet is, ez egy különös, különleges régió, hogyha lét egy európai valuta alap, lehet, hogy 60 milliárddal, akkor ez nem mind a 28 vagy 27 tagállamot fogja érinteni. Garanciákra van szükség, amelyik amelyek lehetővé teszik a pénzügyi biztonság garanciáját, és a tagállamok állnak jó út a kölcsönökért a visszatérítések teljesen áttekinthetetlenek, különböző európai csúcsokon, különböző megállapodások ellentételezések éppen az alkú folyamatban alakultak ki. Mindez tehát áttekinthetetlen, és demokratikus legitimitásbeli problémát vesz fel. Ami a saját forrásokat illeti, több saját forrásra lenne szükség annak érdekében, hogy ne kelljen befizetést kérni a tagállamoktól. Az új saját forrás többletforrást jelent az európai költségvetésnek vannak saját forrásai, egyes szolgáltatásokért, vízum, meg beléptetés az Európai Unióba után szedhetnénk különböző illetékeket, illetve pénzügyi tranzakciók után Tehát lehetne úgy beszedni bizonyos adókat, Karfin úra nézek, amelyek helyébe lépnének helyi, illetve tagállami adóknak, és Európát illetnék. Elképzelhető lenne, hogy az Európai Központi Bank által a különböző nemzeti egybankoknak juttatott osztalék, ami ugye visszakerül a nemzeti költségvetésbe, közvetlenül az európai költségvetésbe kerüljön de persze ennek ellentételezéseképpen akkor kevesebbet fizetne be az adott tagállam. Jó lenne, hogyha ki tudnánk lépni a méltányos megtérülés logikájából, amihez ragaszkodik egy csomó tagállam. Fontos lenne, hogy a bevételi tömbök mellé kiadási tömböket is tegyünk, és az európai javak szerepeljenek itt, belső piac, környezetvédelem, stb. Meg kell próbálni olyan költségvetést készíteni, ami az európaiakhoz szól, és ami lehetővé teszi, hogy beszámoljunk arról, hogy mit tettünk európai téren. Ami a rugalmasságot illeti, Bakmark úr beszélt róla, és hét évre rugalmas kereteket kialakítani nagyon nehéz. Ugye a költségvetés 60-80 százaléka um, visszakerül úgy, ahogy van a tagállamokhoz, a mezőgazdasági politika kohéziós alapok uh, keretében. És hogyha ez így van, uh, nem lehetne egyszerűsíteni mindezt? Kicsit aggasztó ciklus alakul ki, mert a több éves keret első éveiben gyakorlatilag nem kötnek le újabb támogatásokat, mert először meg kell tanulni, meg kell ismerni, hogy, hogy működik az új költségvetési időszak. fontos lenne, ha megegyeznének az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők, hogy mit kell Európának tenni, és miből, nincsenek-e olyan területek, amelyeket a tagállamokban rendkívül nehéz megfelelően ellátni, és ezért érdemes őket átadni európai szintre. Ez talán a fő kérdés. Az is nagyon fontos, hogy szorosabb legyen az együttműködés a nemzeti parlamenti képviselők és az Európai Parlament között Látjuk ugye, hogy mindezek a kérdések szorosan összefüggenek, és hogyha mm, a nemzeti szinten nem tartják saját problémának mindezt, akkor nem tudjuk megoldani a problémát. Én abban bízom, hogy ilyen ülésekre gyakrabban kerül sor majd a jövőben, néhány éve már tartunk ilyeneket, és talán majd együtt az állásfoglalásaink tartalmáról vita is folyhat a nemzeti parlamentekben. Köszönöm szépen a részvételüket. Felvetődött a kérdés, hogy a diplomaták megosztják -e eszközeiket állomáshelyeiken, de az igazi kérdés az az, hogy megvan-e a politikai szándék mindenre mit akarunk tenni végre, egyértelműen ki kell mondani ezt. Fontosak a jogalapok, de mindennél fontosabb a politikai szándék, a politikai vízió. Ez képezi a lényegét a mi munkánknak, a mi felelősségünknek. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Hadd, jeleztem, hadd jelezzem, hogy 12 óra 45-től szolgálják fel az ebédet nem 13 órától, a Yehudi Menuhin ö, szinten, az első emeleten, ö, és a délutáni vétára három órától a plenáris teremben kerül sor. A Fiscal Compact rossz a téma, a legjobb gyakorlatokat cseréljük majd ki egy plenáris ülés keretében. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést.